Ja, liebe Kedves kollégák! Elnézést szeretnék kérni, azért, hogy később kezdünk, de volt egy kis probléma. Linnasszony sajnos megbetegedett, és én viszont nem tudtam korábban ideérni, mert nekem is volt egy megbeszélésem, egy találkozóm, amin ott kellett, hogy legyek. Úgyhogy még egyszer elnézést kérek, hogy emiatt fél órával később kezdtünk. Wirklich nicht anders machbar. Ich weiß, dass sich sehr bemüht hat, aber A titkárság nagyon igyekezett, de egyszerűen nem tudtam lemondani ezt a korábbi megbeszélést, mert már nagyon régóta tervben volt. Úgyhogy a 31-es napi ponttal kezdjük. De rossz a képviselőtársunk jelentése az általános érdekű szolgáltatások, szociális szolgáltatások. Ez lesz az első eszmecsere. Úgyhogy szeretném kérni, hogy akkor vezess elő. Öné a szó. Thank you very much, uh, Madam Chair. And, uh... Köszönöm, elnök asszony. Nem az ön hibája persze, hogy csúsztunk. Előfordul az ilyesmi munkám során időről időre. Nos, tehát a mai jelentés a általános érdekű szociális szolgáltatások jóvá jövőjéről szól. Általános egyetértés uralkodik Európában afelől, hogy ezek képezik a magját az európai szociális modellnek. Azt is be kell látnunk, hogy jelenleg még nem állunk teljesen, nem mondjuk teljesen rendben azzal, hogy Európa hogyan egyeztet a tagállamokkal, ahogy az egyetemleges szolgáltatások esetben is a jóléti szint, meg az, a jövedelem fényében is. És elmondható, hogy ez nem csak a felhasználók, személyek, hanem a vállalatok, különösen a kisvállalatok számára kulcsfontosságúak ezek a szolgáltatások, és általában a társadalom minősége, az életminősége szempontjából meghatározóak. Több kutatási projekt is igazolja is, mert a Eurofound végzett, a élet és munkakörülményeket vizsgáló kutatóközpont. Ezért oly fontos az, hogy amikor vizsgáljuk egy témát, mindig felmérjük, hol állunk ma, és hogyan tudunk előrelépni. Jobb minőségű szociális szolgáltatásokat nyújtva. Régóta folyó vita. Mióta itt ülök-e pacsorokat, koptatom, meg előtte is már nyilván folyt ez a vita az általános érdekű szolgáltatások körében, amely egy szélesebb kör, benne vannak a nem gazdasági és gazdasági jellegű szolgáltatások különféle definíciók alapján meghatározható csoportjai. Az általános érdekű szolgáltatások mind a kettő sorolhatóak, tehát gazdasági és nem gazdasági jellegűek is ide sorolhatóak. És mindig lesznek viták afelől, hol húzzuk meg a vonalat a kettő között és csak esetről esetre lehet itt dönteni a distinkcióról. Utána 2007-ben a Ferreiro jelentés kapcsán vitatkoztunk erről, és a legfontosabb kezdeményezések legalábbis szerintem akkor azok voltak, hogy egy két éves fórumot szervezzünk, két évenként összeülő fórumot, amely áttekinti rendszeres alapon, mi történik. A területem éppen néhány hónappal ezelőtt ült össze a belga elnökség ékisze alatt ez a fórum. 15 ajánlás dolgozott ki a fórum az általános érdekű szociális szolgáltatások ügyében. Én is belevettem ezeket az ajánlásokat a jelentésembe, és tekintettel voltam az érintettek véleményeire is, miközben nagyon széles körű érdekelt kört, civil társadalom képviselőit beleértve, helyi önkormányzatok, még üzleti vállalati szervezetek, szövetségekkel is tárgyaltam, figyelembe vettem a nézeteiket. Volt meghallgatás is ebben a kérdőjében itt a parlamentben, mely szerintem nagyon hasznos volt. Most igyekeztem egy pragmatikus módszert annal élni, nem célom, hogy megosszam a parlamentet az általános érdekű szociális szolgáltatások témában. Szerintem, ha egy, ha egy hangúság nincs is, de azért elég széles konszenzust érzékelek. Mi több, a tanács, a bizottság és a parlament hármasában is érzékelhető ez a konszenzus, nem csak a parlamenten belül. Azok az új körülmények, fő új körülmények, amelyek felmerültek, azok a gazdasági és bankválságból adódnak, 2008-ban értek bennünket, amely a, amelyek egyrészt megtámadták a szolgáltatás alapjait, másrészt növelték az irántuk való keresletet, igényt. Úgyhogy az is kérdés, hogy hogyan tudunk ezzel a, ezt a gordiózi csomót hogy tudjuk átvágni. Jelentésemben igyekszem felvázolni, miképpen lehetne foglalkozni, kezelni ezt. Aztán egy pozitív változás szerintem a szerződésből adódik. Tudnilik, itt aláhúztuk azt, hogy célunk az, hogy egy szociális piacgazdaságot hozzunk, erősítsünk, az európai szociális modell erősítés révén, olyan szolitik, szociálpolitika révén, amely megjelenik minden szakpolitikánkban, a 9 cikknek megfelelően. A hármas cikk pedig meghatározza, milyen Európát akarunk, nem csak egy piacra törekszünk, hanem egy hatékony, versenyképes piacon túl bár ez is alapvető, ez alapvető fontosságú, nem a kizárólagos cél. Aztán a 14-es cikk, mely kimondja, meghatároz annak lehetőségét, hogy az Európai Unió keretszabályozást hozzon létre az általános gazdasági érdekű szolgáltatások vonatkozásában, és aztán a 26-os jegyzőkönyv, mely pontosan meghatározza ezen szolgáltatások körét és a tagállamok felelősségét. Megszervezzék, meghatározzák, mit tekinthető SGI-nak, és ezzel, kapcsolatban, és ezzel szemben mi az SSGI körébe sorolható szolgáltatások listája. Aztán a szerződések más részei is vonatkoznak ezen jogokra, például a közbeszerzési szabályok például hatással vannak erre a körre is. Rendszeresen kerülnek az Európai Bíróság elé ügyek, vitás ügyek, az Európai Bizottság vagy helyi önkormányzatok között, vagy helyi vállalatok és helyi önkormányzatok közötti vita arról, hogy az illető szolgáltást miképpen kellene nyújtani. Vannak szerintem jól sikerült döntések, meg kevésbé jól sikerült bírósági döntések. Például az Altmark határozat, mely a Monte Cruz csomag előtt nyitotta meg az utat, mely meghatározta azt a küszöböt, mely a szociális lakásépítésekre vonatkozik, amely nagyon sok agályt kell. Tehát nem csak maga a érték meghatározása, hanem az, hogy a szociális lakásépítés voltak éppen mi is egy, egy segély jellegű karitatív szolgáltatás, vagy egy szociális szolgáltatás, hova sorolható. Nagy ügyek, nagy súlyú kérdések forognak fent, tehát ezért kell ezeket rendezni, ezekkel foglalkoznunk. Arra törekedtem tehát, hogy pragmatikus módszert alkalmazzak, és hajlottam volna arra, és ezt a magyar, a, a, az indokolásba bele is tettem, hogy egy keret irányelv, a szociális irányelvek, az SGI -ok keretében irányelvet szívesen javasoltam volna, és erre majd átgyúrhatjuk még ezt, ezt a kérdést, vagy nyerek, vagy nem nyerek, ám nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül vinnie a magas minőségű, hatékony, szociális, általános érdekes szociális szolgáltások ügyét. Arra koncentráltam tehát inkább, hogy megragadjam voltak éppen az érintetteket, mi aggaszt, milyen problémáik vannak, mit jeleztek nekem, és ezeket eh, igyekeztem gyakorlati módon orvosolni. Nem mondom azt, hogy tökéletes volt, és nem Nyilvánvalóan lehet javítani ezt a jelentést módosítókkal, kiegészítésekkel, amelyeknek persze illeszkedniük kell a, a szerződések kereteibe, hiszen az alapja, az alfája és omegája a teendőinknek, mármint a szerződés. Aztán még egy érv, amit erőteljesebben kifejtenék. Volt egy harmadik fórum találkozó, az általános érdekű gazdasági szolgáltatások körében. És felmerült a kérdés, hogy ne szerveznénk egy negyedik fórumot e két éven belül a mi szakbizottságunk szervezésében, hiszen mi kulcsfontosságú szereplő vagyunk ennek a játszmának. Szerintem jó ötlet volna, persze lehet, hogy másoknak más gondolata van erről. Erősen hiszek abban, hogy szükség van egy olyan mechanizmusra, amely előre viszi, mechanizm, egyfajta dinamizmust ad a ezen kérdések továbbvitelében képviselőtársaim is biztosan meg tudnak mutatni olyan területeket, ahol további előrelépésre van szükség. Egy magas szintű, több érintettet, több stakeholdert érintő fórumra volna szükség, ahol is a bizottság vonatkozó főigazgatóságai, a civil társadalom szervezetei, önkormányzatok, akár a a Régiók Bizottságának szerzetei, meg egy sor más helyi önkormányzatokat, azok szolgáltatóit képviselő szövetség vehetne részt ebben. Fontos volna tehát, hogy egy átlátható módon működő mechanizmus jön létre, mely a nyíltság elvei alapján bevonja az érintetteket, a stakeholdereket, megragadná a problémás kérdéseket, megkidolgozná azt is, miképpen lehet ezeket dinamikus módon előrevinni és ez a Task Force jelentéssel élne a két éven belül a negyedik fórumnak jelezni, milyen előrelépésekre van szükség. Tehát nem ideológiai színű vitát akartam elkezdeni, sokkal inkább egy pragmatikus az európai állampolgárok igényeit szolgáló, meg az európai vállalatok igényeit, szolgáltatásokra vonatkozó igényeit szolgáló dolgokat tárnám fel. Nyilván minden kisvállalatnak is szükség van magas szintű oktatási szolgáltatásokra. Minden vállalat, minden európai vállalat magas minőségű, hozzáférhető egészségügyi ellátásoktól is függ, tömegközlekedéstől. Lehetne sorolni, folytatni a sort, ezen szolgáltatások listáját. Valaki azt mondta ma délelőtt, hogy a magánberuházások a, a gazdaság motorjai. Persze ez is fontos, hát szerintem a közszolgáltatások voltak épp az motor, és a, a magánbefektetők inkább egyfajta olajozó funkciót látnak el ebben a motorban. Bár én így látom, más másképp láthatja, nem akarom senkire ráerőltetni. De ez szerintem nincs a köz szektor szolgáltatásai, meg a magánvállalatok és magánberuházók szerepe között nincs érdekütközés, sem a munkahelyteremtés tekintetében, sem az egyes termékek előre, a társadalmi javak előállítása tekintetében. Tehát arra szeretnék utalni, hogy egy önkéntes minőségi keretet kellene létrehozni, lehet persze a fölül mindenféle gondolat, hogyan lehet ezt tovább javítani, hogyan lehet erre jobban támaszkodni, tekintettel arra, hogy önkéntes. Azokban a tagállamokban is, ahol a minőség javítandó, meg magasabb szintű minőségi szinteket is meg lehetne célozni, még azokban a tagállamokban is, ahol már az alapminőségekre vonatkozóan bevezetése kerültek a javaslatok, és szociális kritériumokat is be lehet vezetni a minőségi kritériumok mellett a szolgáltatások nyújtása tekintetében, nem csak a szolgáltatók szempontjából mérve a minőséget, hanem a felhasználók szempontjából is. Ez igaz kell legyen a, a közszolgáltatásokra is, meg a magánvállalatok által végzett szolgáltásokra, és amikor pedig önkormányzat kiszerződte bizonyos hatáskörébe eső szolgáltásokat magánvállalatoknak, ott is kell szociális és minőségi kritériumoknak érvényesülnie. Nos, ez volt az én módszertanom, remélem, hogy eleven vitát nyitok meg ezzel, és azt is remélem, hogy legalább a kulcsfontosságú kérdésekben széleskörű konszenzusra támaszkodhatunk. Ez szükséges ahhoz tudnék, hogy magas minőségű közérdekű szolgáltásokat tudjunk állampolgáraink számára nyújtani a jövőben. Köszönjük szépen! Köszönjük a jelentés előadójának. Most pedig akkor rátérünk a témafelelősöknek a véleményére. Először is Regina Wasters következik a néppárt részéről, parancsolja. Mint árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem rövidre fogni a mondókámat, és egyértelműen állást foglalni azzal kapcsolatban, amelyet az előadónk elővezetett. Szeretnék gratulálni neki a munkájához. Ezzel a jelentés tervezettel biztosan sok időt töltött, és ezt a pragmatikus megközelítést, ami elővezetett és amiről beszámolt, ezt üdvözlöm. Igazság szerint megnyugtató hallani ezt, főleg látván ezt az ideológiai dihotómiát, ezt a kettőséget, amely szinte már ott a háttérben újra beszüremkedni látszik. Úgy tűnik, hogy ezzel a javaslattal azért rá erős, rá irányuló a figyelmünk arra, hogy egy ilyen gazdasági és pénzügyi válság közepette is nagyon fontos témát képviselnek az általános érdekű szociális szolgáltatások. Tudjuk, hogy a területi és társadalmi kohéziója ezeknek a szolgáltatásoknak óriási. Azok a szolgáltatások, amelyek tulajdonképpen a polgárok mindennapjaihoz hozzá tartoznak, gondolok itt az egészségre, a, a vízellátásra, a közlekedésre, és egyéb közszolgáltatásokra. Ezek az életminőséget javítják, és tulajdonképpen a mindennapi életükben csökkenti a rizikót a polgárok vonatkozásában. Azonban arra is oda kell figyelnünk, hogy a tagállamok és az egyes önkormányzatok azok, akik felelnek ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtásáért. Tehát olyan hatáskörről van szó, ami a tagállamok asztala. A célzott közönség, a célközönség pedig a polgárok. Éppen ezért nem szabad más hatáskörbe utalni ezt a témakört, ha csak nincs egy másik jogi alap amelynél ugyanígy érvényesül a legnagyobb transzparencia elve. Nincs azonban jelenleg olyan keretirány elv, amely feje tetejére állítaná az eddigi elképzeléseket, ami a hatásköröket, a finanszírozást és a megszervezését illeti ezeknek a szociális szolgáltatásoknak. Nagyon fontos az is, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a minősége magas maradjon, azonban az áruk is megfizethető legyen. Úgy gondolom, hogy ezt leginkább tagállami szinten lehet kieszközölni, illetve az önkormányzatok szintjén. Tudjuk, hogy a jelenlegi válság közepette, ahogy Darossa képviselőtársunk el is magyarázta ezt, két új elem lépett föl 2007 óta, tehát a Fedéra jelentés óta. Egyrészt itt van a gazdasági válság, amely ráirányította a figyelmünket ezen szolgáltatások védelmének szükségességére. A másik oldalon pedig arra is tekintettel kell lennünk, hogy létezik a szociális piacgazdaság, amivel összefüggésben vannak ágazati megállapodások, és ezekre pedig a négyes jegyzőkönyvben szerepeltek irányadóak. Fontos tehát most nyomon követnünk, hogy mi történik, nem szabad, hogy előítéletek legyen, előítéleteink legyenek, nem szabad előre nyúlnunk sem, a tekintetben, hogy előírjuk a tagállamoknak, hogy hogyan kezeljék ezt a témát. Azt gondolom, hogy lehetnek itt saját kezdeményezések, és ezen szolgáltatások nyújtása a legfontosabb, hogy ezek a továbbiakban is működjenek. Az előrelépés nyomon kell követni, eközben pedig az érintetteknek is bizalmat kell szavaznunk. Ne felejtjük el, hogy itt egyetemleges szolgáltatásokról van szó. Még egyszer fontos az egyetemlegességen túl a megfizethetőség és a folytonosság. A, a Task Force felállítása az említett résztvevőkkel számunkra üdvözlendő megközelítés, de mindig maradjunk pragmatikusak, ezt szeretném aláhúzni. Azért is lényeges ez a pragmatikus megközelítés, mert minden polgár minden tagállamban elvárja ezeket a szolgáltatásokat, tehát nagy a keresletek ezek iránt. Elnök, köszönöm szépen, Basztorsz asszony. Következőként Karim Adeli következik a zöldektől. Igen, én is szeretnék köszönetet mondani. De rossza képviselőtársunknak a munkájáért. Tulajdonképpen a kulcsfontosságú pontokat emeli ki, amelyekről már a fórumon is szó volt. Témája nyilván az általános érdekű szociális szolgáltatások jövője volt. Azt gondolom, hogy ébernek kell lennünk, mert a tagállamoknak el kell kötelezniük magukat, amellett, hogy a pénzügyi eszközöket, a költségvetési eszközöket rendelkezésre bocsátják, hogy a szolgáltatásokat továbbra is nyújtani lehessen. Itt konstans volumenű összegekre van szükség. Még egyszer a költségvetésre vonatkozóan a pénzügyi tranzakciós adó szerintem fontos szerepet játszhatna a szociális szolgáltatások finanszírozása tekintetében. Amiatt is ébernek kell lennünk, mert bizonyos kritériumokat kellene majd bevezetni, minőségi kritériumokat, amelyek szociális jellegűek, illetve a környezet védelmét is aspektusul veszik. Obligátnak ítélném ezeket, főleg amikor a közbeszerződésekről beszélünk, nem lehet ezeket önkéntessé tenni. Azt is el kellene ismerni, hogy az általános érdekű szolgáltatások, egy olyan logika mentén működjenek, amelyek nem feltétlenül profitorientáltak. Nem arról van tehát szó, hogy itt mindenképpen profitra kell szerteni, hanem szociális szolgáltatásokat kell nyújtani, amelyeket polgárok felé nyújtanak. Ők pedig keresik ezeket a szolgáltatásokat. Aztán még egy dolog, ami jogi szempontból is fontosnak ítélhető. Az együttműködés az önkormányzatok között, illetve ezen együttműködésnek a támogatása. Legyen szó bármilyen közintézményről. Szóltam az előbb a kritériumokról, gondolok itt arra, hogy a munka körülményeket javítani kell, ugyanolyan bérezést mindenki számára, és éppen ezért egy keret irányelvben gondolkodnék. Miért? Nos, elhangzott itt emlékeztetésről, hogy évek óta dolgozunk ezen a témán, most pedig felvetődik a kérdés, hogy mit teszünk majd a jelentést követően. Milyen kézzelfogható eredményt tudunk majd prezentálni a polgár felé? Szerintem ez a legfontosabb kérdés. A zöldek számára a magam részéről nagyon világos válaszokat várok majd, és módosítókat is be fogunk nyújtani. Köszönöm, mondja az elnök. Fáber úr következik, és kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt. Köszönöm szépen. Megmondom őszintén, aggájjal tölt el, hogy ez a jelentés, amelyet de rossz képviselőtársunk fogalmazott meg, esetleg kicsit olyan általánosan fogalmaz nem szabad hagyni, hogy felvize, hiszen amennyiben nem figyelünk oda, akkor ezek a szociális szolgáltatások, illetve azoknak a nyújtása más irányba fog haladni. Valamiféle probléma van itt a tolmácsolással, lehet, hogy érdemes lenne újból elkezdeni. No, tehát arra hívnám föl a figyelmet, hogy a privatizáció, amiről szól ez a dolog, a szociális szolgáltatások privatizációja, mindig oda vezet, hogy a szolgáltatások rosszabbá válnak minőségileg és drágábbakká is. Miért is beszélünk a szolgáltatások privatizációjáról? Nyilván, amikor előállítanak termékeket, akkor megnő esetleg a kereslet. De a privatizációs hullám ugye az Egyesült Királyságból indult, és oda vezetett, hogy a helyzet romlott. Nem nagyon szeretném, hogyha ez a jelentés ugyanúgy végezni, mint az előző jelentések, amelyek nem világosan fogalmaztak, hanem valamiféle mm, általánosságban homályosan fogalmaztak volna. Következő hozzászólónk, Sártyé asszony. Köszönöm. Üdvözlöm eh, Darossa képviselőtársunknak a munkáját és a eh, jelentését. Meg volt a eh, lehetőségünk az állandó munkacsoportban, a szakszervezetek és az Európai Parlament között, hogy vitát folytassunk erről a témáról. És ez egy nagyon átfogó vita volt, amit ebben a fórumban folytattunk. De rossz képviselő úr integrálta is az ott elhangzottakat, és Basztelt asszonyhoz csatlakozva, és az előttem szólókhoz is csatlakozva, én is azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell haladnunk európai szinten. Nem lehet mindent elvárni a tagállamoktól itt Európában, és azt mondani, hogy a költségvetéseket jobban kell egyen, nagyobb egyensúlyjal kell kiteljesíteni és megtervezni. Amennyiben nem így tesznek, akkor szankciókat fognak foganatosítani a szociális alapból, ahogyan ez ötlet szintjén elhangzott ma. A tagállamoknak sokkal inkább saját maguknak is kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásokat megtartják. Úgyhogy nem lehet mindent rátukmálni feladatként a tagállamokra. Abban egyetértünk, hogy a szociális szolgáltatások az általános érdekűeket támogatni kell, főleg ha jól működnek. Még a vidéki térségekben is. Ezt már elmondtam a jelentéstevőnek is. Úgyhogy nem lehet a tagállamokra még nagyobb nyomást helyezni, ugyanis ez, ennek negatív hatása lesz az európai polgára egy részről, más részről pedig az Európai Unió megítélésének is árt. Elnök. Jó, köszönöm. A bizottság képviselőjének adnám meg a szót, Concetta Coltréra asszonynak. Átadom a szót, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Darossa úrnak ezért az igazán érdekes és nagyon átfogó jelentését, amelye nagyon jó és alapos elemzésre épül tekintettel a szociális érdekű szolgáltatásokra, minden egyes érdeklődőt, illetve érintettet számba vesz. Egyetértünk azzal, hogy a szociális szolgáltatások tulajdonképpen a polgárok számára, a társadalmak számára Európában kulcsfontosságúak, és ahogyan a 2007-es közleményünkben is leírtuk, a célkitűzéseket azonosítottuk, az elveket is azonosítottuk, amelyek mentén a szociális szolgáltatásokat nyújtani kell. Kohéziós szerepük van ezeknek a szolgáltatásoknak, és ezek ugye minden társadalmi érintett számára fontosak. Számos alkalommal elmondtuk már, a szolgáltatások gyakorlatilag beruházásként tekinthetők, nem pedig költségként itt Európában. Úgyhogy amit elhangzott, támogatni tudom, és a jelentésben is helyesnek ítélem a megállapításokat. És nagyon fontosnak is tartom, hogy Derosszó ezeket lefektette. Azonban a megszervezése és a finanszírozása ezeknek a szociális szolgáltatásoknak a tagállamok kompetenciára erre emlékeztetnék. A bizottság segíthet abban, hogy megszervezze és finanszírozni segítse ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtását különböző módon, például azzal, hogy a Szociális Védelmi Bizottságnak a munkacsoportját megbízzuk azzal, hogy egy minőségi keretet dolgozzon ki a szociális szolgáltatások vonatkozásában. Tarossa úr is utalt arra, hogy itt a végrehajtást várjuk, hiszen egyfajta önkéntes keretről van szó. Abban is segítjük a tagállamokat, hogy, hogy a különböző támogatásokat, legyen szó közbeszerzésről vagy egyéb támogatási formákról, igénybe tudják ezeket venni, azaz a gazdasági aktivitásukat növeljék. 2007-ben egy dokumentumot terjesztettünk elő a közbeszerzésekre vonatkozóan, és az érvényes szabályokra vonatkozóan számos kérdést fogalmazhattak meg a polgárok. Most van egy új fajta iránymutatási eszköztár, amelyben a vonatkozó szabályok már elolvasható. Nem sokára lesznek intézkedések is, amelyekre, pénzügyi intézkedések, amelyekre jelentkezni lehet majd. Azt gondolom, hogy most nagyon jó időben készült el ez a jelentés, és jó időben zajlik ez a vita is, mert a bizottság azon gondolkodik, hogy felülvizsgálja a két legfontosabb jogalkotási intézményt, akiknek a, az asztala az általános érdekű a szociális szolgáltatások, és ide tartozik a közbeszerzések köre és az állami támogatások köre is. Pár héttel ezelőtt már ebben a témában megjelent egy közleményünk, úgyhogy nagy érdeklődéssel hallgatjuk ezt a vitát, illetve a javaslataikat is. Ezek közül egyébként azt kell mondanom, hogy néhány már a jelentésben, amit az előbb éppen említettem, már lefektetésre kerültek. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a javaslatok vonatkozásában konszenzusra jutunk. Egy dolgot szeretnék még elmondani, és ez nem lesz meglepő Darossza úrnak. Kicsit szkeptikusabbak vagyunk a tekintetben, hogy egy nagyon sok szereplő bevonó task force-ra tegyünk kísérletet, hogy felállítsunk egy ilyet. Talán kicsit pragmatikusabb, realisztikusabb megközelítés az, hogy arra építsünk, ami már megvan lehet, hogy nem minden transzparens, vagy nincs megfelelően képviselve, de az SPC egy jó fórum a tekintetben, hogy átbeszéljük az általános érdekű szolgáltatásoknak a problémáit. Számos elemzés készült egyébként tekintetben, Darosszaú is, úr is említette ezeket az elemzéseket, ezekkel hivatkozik. És a szabályok alkalmazása, főleg amikor most erről vitázunk, tekintettek el, hogy legyen arra is, hogy közben változik körülöttünk a világ. Elnök, köszönöm szépen. Visszaadom Darossa úrnak a szót. Köszönöm szépen. Nem túl sok mindent tudok hozzáfűzni hiszen nyilván mindenkinek vissza kell menni a saját politikai csoportjába, frakciójába, megbeszélni, átbeszélni ezt a témát, és nyilván nagyon szívesen találkozom mindenkivel, akár személyesen, akár pedig csoportban, hogy átbeszéljük a javaslatokat. Úgy tűnik azért, hogy általánosságban véve, az alapján, amit itt hallottam, mindenki üdvözli ezt a jelentést, és nyilván bármilyen jó is az alap, amiből kiindulunk, valószínűleg most is lesznek módosítók. Hát ezért dolgozunk itt. Azt próbálom biztosítani, hogy konszenzusra jussunk, anélkül, hogy abba a csapdába sétáljunk, hogy valami olyasmit fogalmazzunk meg, ami a végén nem mond ki semmit, erre kár fecsérelni az időt. Olyasmire van szükség, ami valóban hozzáadott értéket képvisel a vitában, és a résztvevőknek a képviselőknek ebben a, az ágazatban segítséget nyújt. Együtt döntés keretében fogunk dolgozni, a bizottság és a tanács is el fogja mondani a véleményét. A bizottság képviseletében elhangzottakra azt mondanám, hogy a Task Force megközelítése azért nem jelent egy áthidalhatatlan akadályt. Én úgy gondolom, hogy igenis szükség van egy olyan grémiumra, amelyben a kérdéseket pontosan körüljárjuk és nyomon követjük. Ez a grémium, ez az SPC nem működik még átláthatóan, és nem foglalja magában azokat az érintetteket, akik eh, a témakörben jelen vannak nagyon is fontos megnyitni számukra is ezt a fórumot. Egy dinamikus mechanizmusra van szükség, és ennek a biztosításához az érintett szereplők között interaktivitásra van szükség. Azt gondolom, hogy olyan folyamatra van tehát szükség, amiben ez a dinamizmus érvényesülhet. tekinthetjük akár úgy is, hogy ennek a jelentésnek ez volt az egyik kulcs eleme, hogy ezt kérjem. Nyilván lehet vitázni erről a kérdésről, de azt hiszem, hogy igenis a nyitottság, a transzparencia, mint alapelv, ez le van fektetve ebben a jelentésben, és ezt nem is kívánom visszavonni. Úgyhogy igenis, a nyitottság és a transzparencia és a e, nyitottság olyan szinten, hogy a e, szereplők e, beléphessenek oda, és elmondhassák a véleményüket, ez nagyon lényeges aspektus. Várom természetesen a további megjegyzéseket, az eddigieket érdeklődéssel hallottam, nem mindet tudom elfogadni, de azt gondolom úgy is lesz a módosítókra egy határidő, ha jól emlékszem 23-a, március 23, Mert nem sokára itt van. Úgyhogy most kezdődik majd a munka. Köszönöm. Köszönöm szépen, pontosan ezt szerettem volna én is elmondani, nagyon köszönöm a részvételüket, és az időtervünk a következő, jövő héten, március 23-áig kell beadni a módosítóindítványokat, és a módosító indítványokról folytatott eszmecserét pedig április 13-án és 14-én fogjuk tartani az ülésünkön, és Május 24 és 25-én fogjuk elküldeni a módosító indítványokat, és júliusi plenáris ülésre irányoztuk elé ezt a dosszié megvitatását. Akkor ezzel zárjuk le ezt a dossziét, és térjünk át a 32-es pontunkra. Itt arról van szó, hogy a munkavállalók Európai Unión belül mobilitásának előmozdítását kívánjuk támogatni, és az EPP részéről uh, Ungurenyú úré a szó. Um, this report deals with an... Köszönöm, elnök asszony. Rendkívül fontos témával foglalkozik a jelentés, ez könnyen belátható. A munkaerő szabad mozgása, ez a téma. Jól tudják, a, több mint egy évtizede folyik, ennek előnyeiről, mert a belső piac előnyeiről, meg az előtt lévő kihívásokról a vita, az öt szabadság, ugye a tőke, a személyek, javak, szolgáltások és a munkavállalók szabad mozgása. Volna az öt szabadság. Továbbra is folyik még a vita. Azon kívül, hogy számba vesszük az eredményeket, ezekkel is figyelemmel kell lenni. Az Európai Bizottság kommunikéje után érzékelhető, hogy a szakmai okoknál fogva, vagy az a vándorló munkaerővel szembeni problémák továbbra is fennállnak. A bizottság értékeli jelenlegi helyzetet és javaslatokat dolgozott ki a problémák kezelésére. Jelentésemben a legégetőbb problémákra koncentráltam, illetve megoldásokat is javaslok. Fő aggályom az, hogy kifejtsem, az EU-nak miért nem kell félnie attól, hogy nemzeti szinten munkahelyek vesznének el, a, akkor, hogyha teljesen le, leépítjük a munkaerőállomás előtti akadályokat. Nyilvánvaló, hogy nincs társadalmi-gazdasági észszerűség amögött, hogy fenntartsuk az akadályokat. De rossz úrnak is mondom, hogy nem politikai vagy ideológiai kérdés ez, nem pusztán tisztán gazdasági kérdésekből eredetszethető ez a magyarázat. A bizottság adatai alapján elmondható, és én magam is részletesen kifejtettem azt, hogy a munkaerő mobilitása voltaképpen pozitív hatásokat gyakorol az EU, EU-n belül. Úgyhogy nem kell félnünk a, attól sem, hogy keletről hatalmas munkaerő áradat öntené el a nyugati országokat. Mert nem olyan egyszerű máshol munkát vállalni, egy sor akadályt kell leküzdeni a munkavállalónak, új nyelvet kell megtanulnia, egy új kultúrát kell megszoknia. Ez nem teszi olyan automatikusan egyszerűvé mindenki számára az, hogy máshol dolgozzon. Másrészt pedig azok, akik végül is mégis külföldön vállalnak munkát, nem azért mennek oda, hogy terhet jelentsenek, sokkal inkább a ö, munkaerőpiac hézagai töltik be. Tehát két irányelvet, a 38-as és 36-os számút érinti ez a téma, mindkettő rendkívül fontos témák szempontjából, amíg mindig fennálló akadályok, a ö, családtagok szabad mozgása, illetve a, a diplomák elfogad, kölcsönös elfogadása a témája a két irányelvnek. Ezeket fontos, hogy pozitívan alakítsuk, és így módon a nemzeti jogalkotás, tagállami jogszabályok összekapcsolatok legyenek az európai stratégiákkal. Elbizelt voltak épp az Európai Bizottság is egyetértett a vita során. Egy másik elem, mi szerint a munkaerő szabad áramlása össze, összehangolását igényeli a munkaerőpolitikának, a adópolitikával, a társadalmi biztosítási politikákkal és egy sor más tagállami szakpolitikával. és a munkavállaló jogok érvényesítésével. A 2020-as stratégia némi hatással lehet, sok esetben enyhén aggasztó hatással lehet a, a szabad munkaerőáramlásra, mondják sokan, én pedig azt mondom, hogy e- ezt a szabadságot ki kell teljesíteni a kétszer utas stratégiában. A földrajzi és szakmai mobilitás kulcsfontosságú ahhoz, hogy az alkalmazhatósági célokat elérjük, amelyek oly fontosak a kétszer utas stratégia szempontjából. És a munkahely teremtők, tehát a KKV-k, valamint a formális, informális oktatás nagyobb figyelmet érdemel ebben az összefüggésben, és látni kell, hol vannak a tényleges szövetségeseink, és hol vannak ellenfeleink e tekintetben. Az pedig, ha lemondjuk a nem észszerű adminisztratív akadályokat, szintén prioritás kell legyen. Nos, ennyi volna. A körvonalaiban, nagy vonalaiban az általam írt jelentés, várom hozzászólásaikat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen! Térjünk rá az árnyék jelentéstevő asszonyra. Ő az SZD-től érkezett, Vilja Blinkevicsi úte. Remélem jól ejtettem ki a nevét. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, Ungriáni úrnak. Támogatom a fontosabb elképzeléseket ebben a jelentésben, és az javasolt intézkedéseket is a jelentésben. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a munkavállalók szabad mozgása az egyik alapszabadság. Nem, kell, nem szabad engedni, hogy bárki is diszkriminálásra kerüljön. Azok a munkavállalók, akik az egyik EU-s tagállamból egy másikba mennek el dolgozni, azoknak lehetőséget kell teremteni, hogy ugyanazokat a jogokat gyakorolhassák. Akár hol is legyenek, akár legyen szó itt oktatásról, egészségügyről, vagy szociális biztonsági rendszerekről. Ugyanazt a az esélyt kell biztosítani számukra, tehát nem csak az ő vonatkozásokban, hanem a családjuk vonatkozásában is. De azért nézzük meg a valóságot. Az a helyzet sajnos, hogy nagyon sok esetben sérülnek ezek a jogok. Sok esetben azok a munkavállalók, akik egy másik tagállamból jönnek, diszkriminációval találkoznak. Talán ez összefügg azzal is, hogy nem ismerik annak a tagállamnak a nyelvét, nem ismerik a jogrendszerét a befogadó államnak, nehéz a beszokás, talán a munkáltatók ebből aztán hasznot kovácsolnak maguknak, mert nem jelentik be őket, ezért nincs társadalmi biztosítások és alacsonyabb a bérezésük is ezeknek a munkavállalóknak. Tudatában vagyok ezeknek a problémáknak, mert Litvániában a Szociális Ügyi Minisztériumban dolgoztam. A helyzet az, hogy ezek az emberek nagyon sokszor nem legálisan kerülnek alkalmazásra, vagy legalábbis a szürke gazdaságban dolgoznak. Azt hiszem, hogy a harcot felvenni az ilyen alkalmazással szemben kell, hogy legyen az elsődleges feladatunk, hiszen az illegális munkavállalók tulajdonképpen károkat okoznak a tagállamoknak, hiszen ezek az emberek nem fizetnek adók, és a másik oldalon nekik viszont nincsen semmiféle szociális garanciájuk. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kellene. Egy másik dolog, egyetértek a jelentős tevővel, aki azt mondja, hogy eljött az ideje annak, hogy megvitassuk, hogy szükség van az átmeneti időszakokra a munkavállalók szabadsága tekintetében. Ugye nyolc tagállamnál most ez az átmeneti időszak ez lezárul, de ott van még Románia és Bulgária. A bizottság közleménye és a különböző statisztikák és elemzések is azt mutatják, hogy azok a tagállamok, akik nem alkalmazták az átmeneti időszakokat, tulajdonképpen nem csalódottak. Egyáltalán nem is panaszkodnak azokra a tagállamok, azokra a munkavállalókra, akik az új tagállamokból érkeztek. Tehát ezt az aspektust mindenképpen meg kellene vizsgálni azoknak a tagállamoknak, akik továbbra is alkalmazzák az átmeneti időszakokat. Ne féljünk attól, hogy a csatlakozási szerződéseket újra áttekintsük. Nagyon lényeges lenne ez egy másik oknál fogva is. Nagyon sokszor halljuk azokat a véleményeket, hogy az Európai Unió nem egy család. Talán az a benyomásunk, hogy az Európai Unió itt kettős mércét alkalmaz. Vannak olyan EU-s polgárok, akik jobbak, másokhoz képest, akik más tagállamokból származnak. Ezt pontosan meg kell vizsgálni, és a bizottság felé, Andor biztos úr felé egy írásbeli kérdést intéztem ezzel kapcsolatban. A válasz pedig az volt, hogy az Európai Bizottság is felhívja a tagállamoknak a figyelmét arra, hogy tekintsék át az átmeneti időszakok rezsimét a munkavállalók szabad áramlására vonatkozóan. Nagyon sok hozzáadott értéket a konjunktúra fellendítésére vel kapcsolatban, amennyiben a munkavállalók szabadon mozoghatnak, és nyilván jólétet is hoznak az érintett embereknek. Ezek lettek volna a megjegyzéseim, és még egy nagyon gyakorlati kérdésem lenne. Talán azt gondoljuk, hogy nagyon egyszerű a mozgás egyik tagállamból elmenni egy másikba. Hát nem mindenki vélekedik ugyanígy erről. A bizottság kommunikéjében olvashatunk számadatokat, amelyek azt mutatják, hogy másként élnek az emberek, akik elhagyják az otthonukat, és áttelepülnek egy másik tagállamba. És nagyok a különbségek az egyes tagállamok között is. Egy kis ország, mint Litvánia, százezer munka képes korú ember hagyja el az országot, és ennek óriási hatása van az ország gazdaságára. Úgyhogy a bizottsággal és a tanácssal közösen kellene kidolgozni talán egy legjobb gyakorlatot, amely azt mutathatná, hogy mi az a közös hozadék, hogyha a munkavállalók valóban mozoghatnának szabadon. Próbáljuk meg bebizonyítani, hogy mindkét oldal nyertes. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Äh, die nächste Rednerin. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk, Cornézen asszony, a zöldektől. Jönni a szó. Um, I'd like to say... Köszönöm. Köszönet a jelentéstevőnek munkájáért. És rendkívül örülök a 14. bekezdésnek, mely erőteljesen kéri az átmeneti akadályok leépítését. Hazámban, Hollandiában még mindig fennállnak ilyen akadályok, több tagállammal szemben, és ez olyan helyzetekhez vezet, hogy kizsákmányolnak munkavállalókat. Fehér rabszolgaságként lehetne leginkább leírni ezeket a helyzeteket. Elképesztő az, ami folyik. Aztán az, az is kirejelentés, hogy hangsúlyozzuk a mobilitás pozitív hatásait, ez kiváló gondolat. Ugyanakkor a negatív az átmeneti korlátok negatív hatásait is fel kell tárni. Különösen Horvátország csatlakozásának fényében biztos vagyok abban, hogy a holland kormány kér majd Horvátországgal szemben átmeneti korlátokat, bár ennek semmiféle értelme nincsen. Azt hiszem, be kell bizonyítanunk, be kell mutatnunk, hogy ez nem helyén való gondolat. Aztán igen sok fontos akadályát felsorolja a mobilitásnak, de néhány szerintem hiányzik a listából. Például az azonos neműek házasságának elismerése, éppen a élettársi kapcsolat elismerése, melyek hiányában nehezebben tudnak munkát vállalni külföldön a azonos neműek, a a transzexuálisok számára is nehéz, esetleg az orvos dokumentumok beszerzése, diszkriminációnak vannak sokszor kitéve a más tagállamban dolgozó állampolgárok, Hollandiában meglehetősen negatív gyakorlatok érvényesülnek. Valaki mondjuk román vagy bolgár is mi bárkit lengyelnek írnak, a lengyel meg szinte szóvá vált. Ezzel szemben fel kell lépni, ezzel foglalkozni kell, igen komolyan. Aztán foglalkoznunk kell, különösen a megszorítások idején, azon próbálkozásokkal, hogy és tagállamok a nyugdíjas nyugdíjjogokat, szociális jogokat így ekeznek nyírbálni, hogyha valaki visszaköltözik. Különféle intézkedéseket államosítva, úgymond. mond tehát csak azok, akik az adott tagállamban fizetnek adót, csak kaphatnak, lehetnek kedvezményezni ezen intézkedéseknek. Ez egy ilyen gyakor, negatív gyakorlat például. Aztán foglalkoznunk kell a parlamenti választásokon való szavazás jogosultságának elvesztésével. Egyes tagállamokban nagyon nehéz szavazni európai választásokon is akár holott még mindig az EU-ban él a, a, a munkavállalókról és a külföldi tagállamban, más tagállamban, mint a hazája. Úgyhogy várom az együttműködés további lépéssel, hogy egy még átfogóbb anyag jön létre. Köszönöm. nächste Rednerin ist Emilie Bitte. Köszönöm szépen. tudom Turunen képviselő kap szót. Okay, I use the same micro. Abban a mikrofonban beszélek. Igen. Köszönjük ezt a jelentést. Nekem is egy pár megjegyzésem volna. Helyes azt mondani, hogy a korlátokra fókuszáljunk. Ugyanakkor a védelmet ki kellene domborítani azok vonatkozásában, akik migráns munkavállalást vállalnak, hiszen azért ők tényleg sérülékenyen érkeznek az új tagállamba, tulajdonképpen nem a a mainstream munkaerőpiacon dolgoznak, úgyhogy egyfajta méltányos migrációt kellene teremteni számukra. Azt gondolom, hogy ezt az aspektust jobban ki kellene emelni itt a jelentésben. Azért, hogy a befogadó országokban a feltételek teljesüljenek a migránsokra is legyen szó eh, Hollandiáról, illetve má, vagy bármely más eh, tagállamról ugyanazokat a sztenderdeket kellene alkalmazni, és szerintem ez az aspektus nagyon fontos. Sajnos jelenleg azért ugye nem ez a valóság még, úgyhogy eh, a migráns munkavállalóknak nagyon sokszor nem méltányos és tisztességes a foglalkoztatás és az egész élete. Nagyon nagy a nyomás rajtuk, nem kapják meg a megfelelő bérezést, az életkérő körülményeik sem olyanak, úgyhogy ezt még integráljuk. Egyébként a kiinduló anyag szerintem remek, és mindannyian üdvözöljük ezt a jelentést itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Sártyi asszony. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais euh, remercier. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm a jelentéstevőnknek, Munguriánó úrnak az elvégzett munkát. És én úgy vélem, hogy nagyon jó ez a jelentés, és nagyon jó irányba haladunk, és nagyon észszerű javaslatokat tartalmaz. Én valóban támogatom azt, hogy a mobilitást támogassuk, hiszen szükségünk van erre. Európában minnyáján csak előnyöket tudunk ebből saját magunk számára levezetni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos que la mobilité euh, dans laquelle il s'engage a mobilitás tehát, mely mellett lányzsát tör a jelentés, hozzáadott értékként írható le. Ezt is meg kell ragadnunk. A problémánk van, a tolmácsolással elment a csatorna sajnos, úgyhogy folytassa azért, köszönöm. Où je continue? bon. Kezdjem el rögtön előre? Jó, szívesen elkezdem előről. Rendben. Igen, a mikrofonnál volt probléma. Rendben. Tehát a munkavállalók mobilitásából többletértéket, hozadékértéket kell tudni levezetnünk, és gondoskodnunk kell arról is, hogy ugye itt nem mindig olyan emberekről van szó, akik csodálatos uh, képzettséggel rendelkeznek, de ennek ellenére őket tudnunk kell támogatni, és arról van szó nagy mértékben itt, hogy a kompetenciájukat el kell ismerni, ugyanis más országokban dolgoztak, hiszen valaki, aki már elment egy másik országba és kihasználta a mobilitását, élt ezzel a lehetőséggel, az már megmutatta azt, hogy ő képes alkalmazkodni, és nyilván új képességeket is szerzett, és ezt el kell tudnunk ismerni. És én azt gondolom, hogy ami szintén fontos, hogy ezeket a kiegészítő kompetenciákat, képességeket hasznosítani tudjuk, hiszen itt arról van szó, hogy a mobilitás válik új kompetenciák, képességek megszerzésének a mozgató rugójává. És éppen ezért szeretnék egy módosító indítványt ezzel kapcsolatban megfogalmazni, hiszen ez valóban egy pluszt jelent valaki számára, hogyha hajlandó arra, hogy mobilan átmenjen egy másik helyre a munkaerőpiacon. Tehát ezt nem, hogy védeni kell, hanem még el is kell ismerni azt, hogy valaki hajlandó volt arra, hogy mobilan átköltözön más tagállamba. Folytatjuk a vitát, címmel asszony a szó. Köszönöm szépen! Igen, én is szívből köszönöm a benyújtott tervezetet, és a beszámolót is, és azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alapot fog jelenteni arra, hogy itt a bizottságban foglalkozunk ezzel a témával, majd egy teljes parlament is egy átfogó pozíciót tudjon ebben a témában kialakítani. Én Joe Higgins, aki elnékjelentés tevő ként került megválasztása, de őt az ír parlamentben megválasztották, és ezért átvettem tőle ezt a feladatot. És ezért is elmondanám azt, hogy meg fogom vizsgálni ezt az előttünk lévő jelentést, és mindazzal kapcsolatban, ami már elhangzott, azt tudom mondani, hogy meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen elvárásokat tudunk a tagállamokkal szemben támasztani, főként ami a teljes mobilitás lehetővé tételét jelenti, hiszen vannak országok, akik még ezek alól kivételeket kérvényeztek meg, amelyek még jelen pillanatban is léteznek, de meg kellene vizsgálni azt, hogy milyen jogi alapokat teremtettek az adott országokban arra, hogy valóban ugyanazért a munkáért, ugyanazon a munkahelyen ugyanannyi bért fizessenek minden munkavállalónak, és hogy milyen védő feltételeket sikerült erre kialakítani az egyes tagállamokban. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy az egyes tagállamokban milyen adat alapok állnak rendelkezésre, akár statisztikai értékelések kialakításához, és annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen itt is ellenőrizni azt, hogy milyen mértékben feleltek meg, vagy tudtak megfelelni a minimál bérek fizetésére vonatkozó kötelezettségnek, illetve hogy a társadalombiztosítási járulékok ügye, például, hogyha több mint három hónapra zajlott egy kiküldetés, akkor milyen módon sikerült ezt rendezni, vagy ezt még meg kell követelni. Szeretnék még egy pontra kitérni, mégpedig az egyik kolléganőnk javaslatot tett arra, hogy erőteljesebben oda kell figyelni az azonos neműek közötti kapcsolatokra, házastársi kapcsolatokra, élettársi kapcsolatokra, és hogy erre is ügyelni kell, hogy a jogok, az emberi alapjogok minden polgár számára minden egyes régiójában az Európai Unióban érvényesüljenek. És még arra is szeretnék utalni, hogy a foglalkoztatással kapcsolatban még egy téma feltűnt nekem, mégpedig néhány tagállamban nem nagyon beszélnek arról, illetve egy kicsit kikerülik a diszkrimináció megszüntetésének a kérdését bulgár és román polgárok vonatkozásában egyszerűen utalnak például arra, hogy már a 2004-ben csatlakozott új tagállamok számára már egyáltalán nincsenek kivételek, hanem, és hogy gyakorlatilag ez egy jó magyarázat, de ennek ellenére még van két tagállam, ahol még élnek ezek a restrikciók, és ezért én osztom a kolléganők véleményét, hogy ezt a fajta diszkriminációt be kell fejezni. Köszönöm szépen. Just, just a few points. Köszönöm. De rossz úr következik. Köszönöm, néhány gondolat. A korábban elszolgáltásokra szól a vita során felmerült, hogy egyes munkavállalók mobilabbak, mint mások. És őket különösen az ő számukra fontosak ezek a szolgáltatások, az általános érvényű gazdasági szolgáltatások. És egy másik téma, azon munkások, munkavállalók kör, akik mobilak lehetnek, és családjuk is van. És ezek azt várjuk el tőlük, hogy családjukat otthon hagyják, és úgy vállalnak munkát külföldön, vagy, vagy pedig figyelembe kell vegyük azt is, hogy nem minden munkavállaló szingli, és gyermekeit, vagy akár idős szüleit is magával kívánja vinni esetleg. Ezzel is foglalkoznunk kell, ezt is figyelembe kell venni. Aztán még egy dolog. Én ír vagyok, és hazám az egyik ország, amely egyáltalán nem vezet be semmilyen átmeneti korlátozást új tagállambeli munkavállalókkal szemben 2004-ben. És egészében nagyon pozitív tapasztalatokkal tám- számolhatunk. Több százezer munkavállaló jött más európai országból Írországba. Hát volt egy kisebbség, akiket kíméletlenül kizsákmányoltak olyan emberek, akik, akik eh, átmeneti szállásokon kellett meghúzzák magukat, nem kapták meg azokat a béreket, amit, amit a hasonló munkát végzők, és akiknek a, a munkahelyi biztonsága sem volt eh, biztosított, és gyakrabban szenvedtek balesetet is kimutathatóak, statisztikailag kimutathatóak, mint a hazai munkavállalók ugyanabban a munkakörben. Úgyhogy erre a csoportra is figyelemmel kell legyünk, amikor a munkavállalók mobilitásról beszélünk. Arra, hogy a tagállamoknál működjön munkaügyi felügyelet, munka felület, és amikor valaki egy más tagállamból, Írországban, vagy máshol vállal munkát, akkor védelmet is kapjon a hatóság részéről. Egyrészt a a, a fizikai egészsége tekintetében, meg, meg a, a, a, azzal szemben is, hogy ne éljenek vissza vele, ne zsákmányolják ki éhbérrel dolgoztatva. Mindenki üdvözölte a belső piacot. De Írországban akkor, amikor megnyitottuk a munkaerőpiacunkat, több sintért alkalmazott az állam, mint munkaügy, munkaügyi felügyelőt. Ezt is látnunk kell, ezt a hiányosságot. Úgyhogy ez nem bürokrácia kérdése, pusztán az, hogy a mobilitással párhuzamosan biztosítjuk azt is, hogy azok a munkavállalók, akik halandóak külföldön dolgozni, akik ott képzésben vesznek részt, munkát vállalnak, nehogy olyan körülmények közé keveredjenek, amelyet egyikünk se látna szívesen, különösen, hogy nekünk kellene ott dolgozni. Euh, merci, je comprends que d'abord nous avons épuisé notre liste. Igen, akkor ezzel gyakorlatilag a felszólalók listájának a végére értünk, és akkor mielőtt még a jelentéstevőnek visszaadnám a szót, a bizottság még szeretne hozzászólni, Ferri úr, vagy önök közül valaki? Marco Ferri vagyok, a Jures hálózat munkatársa vagyok, amely a munkaerőszabad munk áramlásával foglalkozó hálózat. 1968-ban és 83-ban a jogalkotók úgy döntöttek, hogy a munkaerő szabad áramlását számára egy jogi gépezetet teremtenek, és egy olyan fórumot hoznak létre, amelyek a tagállamokat segíti ezen cél elérésében. Köszönöm a jelentéstevőnek először is a munkát, érdekes és átfogó jelentés született, Három megjegyzésem volna, rövid leszek, tudom, hogy csúszásban vagyunk. Először is arról szeretném őket tájékoztatni, hogy a Juresz reformján dolgozunk, hogy, és ez egybeesik a jelentés főcsapás irányával, hogy egy gazdasági eszköz is létrejöjjön, mert révén az érintett vállalatokat is segíteni tudjuk. Hiszen láttuk, hogy a válság kapcsán megnőtt a munkanélküliség, ám újabb munkahely üresedések is megnyíltak, Úgyhogy a megfelelő szakértelemmel rendelkezők továbbra is keresett munkaerőnek számítanak. Úgyhogy gazdasági eszközre van szükség, hogy a munkaerőpiac igényeit így kielégítsük, akár a 2020-as stratégiával egybeesve is. Aztán másodszor a Jurez a szakbizottság által javasolt elégkészítő rendszer létrejöttében is szerepet vállalt, mert révén a fiatalok 18-30 év közötti fiatalok más államban dolgozhatnak, és a KKV-ket is segítjük, az érintett költségek, a nyelv, tanfolyamok és egyéb költségek tekintetében, melyeket a kkv kkel fizessenek, amikor egy külföldi munkavállalat alkalmaznak. A harmadik megjegyzésem, hogy tárgyalunk arról is, hogy a Jures partneri körét bővítjük. Jelenleg a közmunkaadói szervezetek a tagjai a szervezetünknek, azonban ez nem tükrözi a munkaerőpiac mai valóságát, sokkal több aktor van már jelen a munkaerőpiacon, civil szervezetek, önkormányzatok, magánmunkaadók és egy sor egyéb aktor szereplő van jelen, ezeket is integrálnunk kellene a kereteink közé, szélesebb körű partneri kört meghatározva, amely révén is többet tudnák segíteni a munkaerő szabad áramlását. Köszönöm szépen. I'll pass the floor to... Átadom a szót a jogi szakértőnknek. Oui, merci, madame la présidente. Oui, de... Köszönöm szépen, elnök asszony. A szabad mozgás és a szociális szolgáltatások összeegyeztetése az, amit szeretnénk előmozdítani. Köszönjük az előadónak ezt a kiváló jelentést, támogatjuk, ami szerepel benne tartalmilag. Nyilván vannak mindig akadályok, még akkor is, amikor a szabad mozgás jogát alapul véve láthatjuk, hogy a 45-ös cikkben ez szerepel, mégis hát itt vannak akadályok. Mindenkinek joga van tehát munkavállalóként egy másik tagállamban dolgozni. Ez azt jelenti, hogy nem szabad őt diszkriminálni sem azért, mert bizonyos nemzetiségű, és a bérezés tekintetében is ugyanazokat az esélyeket kellene biztosítani, és nem csak neki vannak jogai, hanem a családjának is, hogyha ők is kitelepülnek vele. Tehát a 45-ös cikkből ez levezethető, és ez egyenesen alkalmazandó lenne. Ezek a szociális jogok, amelyek minden egyes EU-s polgár számára adottak. Vannak persze más előírások, például két irányelv, ezt a jelentéstevő már említette. Meg kell azonban állapítanunk azt, hogy gyakorlati problémák is mutatkoznak. A mi szerepünk pedig éppen az lenne, hogy ezek ellen hassunk. A szabad mozgás joga, mint alapjog, jó lenne, hogyha valóban megvalósulna egész EU szerte. Éppen ezért azon dolgozunk, hogy a jogalkotást, az eddigi jogi aktusokat felülvizsgáljuk, és ezt a jogot szeretnénk láthatóbbá tenni az EU-ban a polgárok számára, a mobil, mobilisabb munkavállalók számára és a családjaik számára is. És megnézzük a különböző alternatívákat is, azaz, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezeket a jogokat jobban tudják gyakorolni a munkavállalók. Az is lehet, hogy az elemzést követően majd módosítani kell a jelenlegi jogi aktusokat, legalábbis a bizottság erre elszánná magát. Nincs kizárva az, hogy további fellépésekre van szükség annak érdekében, hogy ez a jog ez valóban működjön a ö, gyakorlatban. Egy alapvető jogról van szó a szabad mozgás tekintetében, és éppen ezért erre szükség van. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szakbizottság nagyon örül annak, hogy köszönhetjük Önt itt, de nem azért van itt, hogy minősítse a parlament munkáját. Szakértőket hívunk meg, és ennek az a célja, hogy meghallgassuk önöket is, az önök álláspontját is ezzel kapcsolatban, de nem azért hívjuk önöket ide, hogy a kedves kollégák munkáját értékeljék. Természetesen lehet, hogy csak egyfajta udvariassági formula volt, amit elhangzott, de azért ezt szerettem volna én is elmondani, most pedig a jelentéstevő kap még egyszer szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok minden elhangzott minden nagyon értékes volt, ami elhangzott. És örömmel látom, hogy széles egyetértés uralkodik az elvek felől, ugyanaz irányba húzunk, igyekszem rövidre fogni mondandómat. Ugye a közös kulcs szó, hogy ne legyen diszkrimináció. Az elfogadhatatlan volna, tudnilik a, a modern kori rabszolgaság valóság, ám egy egyre csökkenő súlyú jelenség, azért ennyi elmondható. Aztán nagyon jó leírásot kaptuk a mai helyzetnek, és azon problémáknak, amelyekkel szembe kell nézenek a külföldi munkavállalók és az általuk jelentett problémákat sokszor félreértelmezik, eltúlozzák. Látnunk kell, hogy egy sor tagállamban azon stressz teszt, tehát meg kiállták a próbát. És nem, hogy gondot okozott volna a külföldi munkavállalók korlátlan beáramlása, hanem sikertörténetekre számolhatunk be Írország példája elhangzott, mely a román és a bolgár munkavállalókkal kiváló kapcsolatrendszert épített ki, és gyakorlatilag nem volt negatív tapasztalat Írországban. Ezen eredményeket kell újra végig gondolnunk. Aztán több hozzászólás a szociális védelmet, annak fontosságát húzta alá. Aztán volt még egy nézet, miszerint Először a probléma gazdasági elemével kéne foglalkoznunk. Tehát ne feltétlenül a szociális problémaként elejétől fogva megragadni a kérdést. Tehát a diszkriminációt tiltani kell, ám alapvetően gazdasági oldalról kell megközelíteni e problémakört. Aztán az Európai Bizottság hozzászólását is üdvözlendőnek tartottam. A azon paradoxon helyzet belátását, miszerint vannak megnyíló munkahelyek, keresnek sok esetben munkaerőt, miközben a válság mélypontján voltunk, akkor is így volt a helyzet. Aztán, hogy különös dolgot is mondjak, meglepett az a megjegyzés, hogy Hollandiában a románokat meg a bolgárokat poláknak hívják. Ez önmagában nem baj, sőt, megtisztelő. Talán más országokban is. Meg a lengyeleket lehetne románnak nevezni. Ám Egészében véve azt hiszem, hogy a munkának kiváló alapjait hoztuk létre, a további munkának kiváló alapjait hoztuk létre, és várom a további eszmecseréket, hogy kiérleljük ezt az átfogó jelentést. Très bien. Alors, sur cette base-là, euh, eh bien, on va... Jó, köszönöm szépen. Akkor ebből kiindulva, még a módosítók benyújtásának határidejét mondom el, március 22, 12 óra most pedig akkor folytatjuk a napi rendi pontunkkal, amely a 33-as. És Richard Felber kap szót. módosító került benyújtásra. A szociálpolitika külső dimenziója, a munkaügyi szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége témakörben. Megadom a szót. Začnu netradičně českou Köszönöm szépen, akkor hogy kezdjem azzal, hogy kicsit eltérek a szokásoktól. Van egy cseh mese, egy macskáról, meg egy kutyáról, akik egy süteményt sütnek. A macska egereket hozott, csontokat hozott a kutya, majd pedig amikor elkészült ezen hozzávalókkal ez a sütemény, egy nagy sütemény készült el, egy, egy gonosz kutya fogyasztotta el, akinek megfájdult a hasa, és hát ö, aztán hét ilyen sütemény készült még. No, a saját jelentésémben arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy örülnék, ha csak pár módosítót kaptam volna, hát sajnos nem így történt, mert 150 is jött. A legnagyobb részét ezeknek el tudom fogadni. És köszönöm a, köszön a segítségét az asszisztenseknek is, akik nincsenek itt, de nem lesz kellemes a tárgyalás velem ezekről a módosítókról, hiszen a szociálpolitika külső dimenziójáról beszélünk, és óriási a képmutatás itt az Európai Unión belül, és egyes tagállamokon belül is ezzel a témakörrel kapcsolatban. Azt várják tőlünk, hogy még nem tagállamokat szólítsunk fel arra, hogy az európai szociális modellt és az ILO megállapodásokat fogadják el, tartsák tiszteletben, miközben a tagállamok maguk sem tesznek ezeknek eleget. Most pedig egyszer csak meglepődünk, amikor az a helyzet áll elő Afrikában, a fejleményeket mindenki ismeri. A magas szintű képviselők elmentek Tripoliba három hónappal ezelőtt, Úgyhogy láthatjuk, hogy a világ továbbra is azt gondolja, hogy Európa a kemény intézkedéseket egyszerűen szőnyeg alá söpri. A tagállamok pedig nem tartják be az ILO egyezményt. Ha bizonyos módosítók megfogalmazói azt javasolják, hogy kritikai megjegyzéseket töröljünk, amelyek az ajánlótól származnak, hagyj emlékeztessek arra, hogy kilenc éven keresztül én ott dolgoztam, és, elmond, és ismerem nagyon jól a helyzetet. Tulajdonképpen a szervezete szembeni tisztelet teljesen ö, alásódott. Nagyon sok esetben a saját, tehát az ILO ö, egyezménnyel szembe menő elvárásokat támasztottak velünk szemben, pedig a 94-es egyezmény alapján 40 órás munkahétben kellene gondolkodni, míg, míg a mostani direktíva alapján akár 50, vagy akár még több órát is kötelezővé tehetnek. A parlament visszautasította ezt a javaslatot. Vé... Később majd a szövetkezeti felelősségről is fogok szólni, mert most nem akarom nagyon hosszúra nyújtani. Azt kell mondanom, hogy a jelenlegi nemzeten túlmutató vállalkozásoknak a gyakorlata egész más irányba mutat. Ha úgy gondolják, hogy a profitjuk nem elegendő, akkor egyszerűen kihelyezik a termelésüket. A Nokia Németországból elment, Romániába, az Unilever is elköltözött, kiezte a termelését, mások is elmennek Lengyelországba, tehát keletre, sőt az Európai Unió határain túl is, azon kívül is. Úgyhogy a rugalmas biztonság nem érvényesül amennyiben valami nem működik jól, akkor tulajdonképpen valami új nevet találunk ki. Nagyon sok transnacionális vállalkozás egyszerűen ide-oda teszi a székhelyét, és nincs is már székhelyük. Teljesen mindegy, hogy hány dokumentumot fogadunk el, nem jutnánk megoldásra. És hogy hívjam fel a figyelmet arra, hogy hány dokumentum került már elfogadásra. Mégis úgy tűnik, hogy az ILO-nak egyre kevesebb a respektusa. Úgyhogy ennek a jelentésnek a, az üzenetét és a megfogalmazás módját lehet, hogy egy kicsit mérsékelni kellene, azonban ha így tesznek, akkor nagyon kemény tárgyalópartnerre találnak bennem, Hat éve vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, és nem akarok senkit megsérteni, de azt gondolom, hogy fontos az, hogy komolyan vegyenek bennünket, és hallgassanak meg bennünket. Madame López Fontanier. Uh, merci. Fontanier asszony. La présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. És ha őszinte akarok lenni, hát én nem ijedtem meg túlzottan attól, amit a jelentéstevő elmondott. Én azt hiszem, hogy meg fogunk tudni egyezni. Én ezt a jelentést nagyon fontosnak tartom. És azt gondolom alapvetően, hogy egyet fogunk érteni, ami az alapokat illeti. Ez egy kritikus hangvételű jelentés, és szintén támogatom, hogy ilyen kritikus legyen a hangvétel, hiszen akkor tudjuk a problémákat kezelni, és akkor tudunk megoldásokat keresni, hogyha a problémákat a nevükön nevezünk. És én egyébként bizakodó vagyok, mint ő, de azt hiszem, hogy azért sikerülni fog megállapodni. Ez a 150 módosító indítvány nem kevés éppenséggel, de van közte néhány, amely csak megfogalmazási változatokat tartalmaznak, és a jelentéstevő nagyon vehemens, és sokan közülünk kevésbé vagyunk vehemensek, de azt hiszem, hogy alapvetően egyet fogunk érteni, és konszenzusra tudunk jutni. Azt gondolom, hogy amit ki akarunk fejezni, az az, hogy a szociális modellhez ragaszkodnunk kell, hiszen ez egy eszköze a válság megoldásának. Meg akarjuk igenis tartani a szociális modellt Európában, és igenis igyekezni akarunk, hogy harmadik államok és külsállamok is próbálják utánozni a mi szociális modellünket, és én nagyon bizakodó vagyok, hogy sok módosító indítványokat, tehát ilyen módon még majd be tudunk nyújtani ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Danuta asszony következik, és utána Cimmer asszony. Hmm. Thank you, merci, Madame President. Uh, yeah. So, I'm also maybe. Köszönöm szépen, hát hogy én is kicsit optimistább vagyok. Tacára annak, hogy eh, nekem is rosszak a tapasztalataim a tekintetben, hogy a szociális sztendereket hogyan valósítják meg. Azóta, hogy az országom 2004-ben csatlakozott az Unióhoz, Lettország. Én is aktív tagja vagyok egy NGO-nak, egy nem kormányzati szervezetnek, és számos esetről tudok beszámolni, ahol lettek, dolgoznak EU tagállamban, már dolgoztak azt megelőzően, hogy csatlakozott volna az ország az EU-hoz, és sokan a csatlakozás követően is más tagállamba mentek el dolgozni. Hát a kettős mérce az tény, nagyon sok más probléma is van, de miért is vagyunk itt? Hát nyilván ezen a helyzeten szeretnénk javítani, és nem rontani azt tovább. 24 módosítót fogalmaztunk meg a frakciónk részéről, és az egyik az valóban arra vonatkozik, hogy ezt a rossz utalást a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetre töröljük. Tudom, hogy erről fogunk majd vitázni, mert nem lehet itt feketén, fehéren látni csak a világot. Bizonyos vagyok a felől, hogy vannak előnyök és jó dolgok is, amelyeket az ILO eldönt. Én nem voltam semmiféle testületnek és semmiféle igazgatóságnak a tagja, mint ahogyan a jelentéstevő úr. A legtöbb módosító én úgy ítélem meg, hogy konstruktív, és látunk lehetőséget arra, hogy változtassunk, különösen azokban az ügyekben, ahol a vállalkozások, akik harmadik országban végzik a tevékenységüket, de az Európai Unión belül van a székhelyük. és van lehetőség, hogy ezeknek a tevékenységét egy-egy EU-s grémium, egy testület felügyelje. Ezektől egyfajta pozitív elmozdulást a standardek irányába ki lehet eszközölni. Ezek a módosítók a tízes szakaszra vonatkoznak, a 13-asra, és ebbe az irányba mutat az a módosító is. A 18-as szakaszra vonatkozó módosítónk. Tulajdonképpen minden módosítónk ott van önök előtt. Úgyhogy bízom abban, hogy a jelentéstevő úr egyet tud érteni ezekkel. És remélem, hogy a szövegen ez javítani fog. Az egyik eszköz az Európai Unió általános preferenciarendszere, amely reformra vár, ez az átlátható monitorozást is lehetővé teszi, illetve a szankciók foganatosítását, amennyiben a standardek ellen hatnak, vétenek és a szabályokat megsértik. Ez a 22-esben szerepel. Úgyhogy várom, hogy együtt dolgozhassunk a jelentéstevővel, és nem félek ettől a munkától megpróbáljuk a tőlünk legjobbat, a tőlünk telhető legjobbat nyújtani. Köszönöm szépen, Cimmer asszony. Ja, ich hoffe, dass die Ankündigung von Herrn uh, igen, remélem, hogy Fabre úr bejelentését azért nem kell úgy uh, ért, értelmezni, hogy az én jelentésemen már nem kell mit dolgozni, sőt, egyébként néhol akár még az is hasznos. Lehet, hogyha még több nyomást gyakorolunk bizonyos pontokon a megfelelő helyekre, és én is akár ezt szükségesnek látom. Egyébként én is látok ellentmondásokat a különböző módosító indítványokkal kapcsolatban, és hogyha majd a kompromisszumos tárgyalásokat megkezdjük, akkor nagyon hasznos lenne ezeket egymással megvitatni. Azt gondolom, hogy Farber kolléga is említett már néhány olyan pontot, amit egyébként képmutatásnak nevezett, és itt valószínűleg a szociális tények különböző értelmezésében rejlik ez talán az európai országokban. Itt dupla standardok, kettős standardok eh, alakulnak ki, ahol akár korrupciók is előfordulnak kormánykörökbe, vagy diktatúrák az Európai Unión kívül. És én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés, hogy a szociális standardok kötelezősége vagy nem kötelezősége szociális és ökológiai és munkahelyi normákkal kapcsolatban ez a kérdés is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy talán a többi kolléga részéről is lesz arra készség és nyitottság, hogy erőteljesebben e, követeljünk meg e, kötelező szankcionalizálást, hogyha e, nem tartanak be környezetvédelmi, szociális standardokat, és talán két példát hadd említsek meg, ami aláhúzza ezt a szükségszerűséget. Például az európai kereskedelmi kamara Vietnámban, ahol a vietnámi munkaügyi minisztériummal szemben kijelentett kijelentette a cég, hogy más helyet fognak keresni, és ott fognak letelepedni, hogyha a vietnám kormány amellett az elképzelése mellett marad, hogy bevezesse a bért, amit egyébként én egy szemtelen beavatkozásnak tartok a vietnámi szuverenitásba, és volt egy személyes tapasztalatom is, mégpedig azzal kapcsolatban, ahogy a német ThyssenKrupp acélművek Brazíliában viselkedett, mégpedig múlt héten a brazil hatóságok egyébként már büntetőjogilag is felelősségre fogják vonni ezt a koncent, amiatt, hogy nem vettek figyelembe környezetvédelmi előírásokat, és fegyveres személyzetet alkalmaztak a saját alkalmazottjaikkal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy szükséges az, hogy az olyan vállalatok, akik egyáltalán nem hajlandóak arra, hogy a nem kötelező érvényű standardokat valamilyen módon betartsák, ezeket valamilyen módon Európában az a ahol a főhadiszállásuk van, abba a tagállamba felelősségre lehessen őket vonni ezért, és hogy az ilyen projektekre legalább ne kapjanak még kutatási támogatást, további Európai Uniós támogatást, hiszen ez nem lehetséges, hogy ez így legyen, hogy egyszerűen befogjuk a szemünket, letakarjuk a szemünket, hogy azt mondjuk, hogy hát ez messze van, messze történik innen tőlünk. Tehát én inkább azt javaslom, hogy igenis ide nagyon is nagy nyomást kellene gyakorolnunk, hogy világos jelzésértékűen rámutassunk arra, hogy mi Európai Parlamentként ezzel nem értünk egyet. Köszönöm. Türinen asszony következik. De én is. Köszönöm, Dánul fogok beszélni. a, szerettem volna bekapcsolódni ebbe az eszmecserébe. Nem vagyok a zöldek részéről, nem vagyok jelentéstevő, ám szeretném elmondani a következőt. Két hete Egyiptom Mankajróban jártam, annak érdekében, hogy az újonnan felálló pártokkal, civil szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel találkozzak, is mozgalma képviselővések úgy nyilatkoztak, hogy csalódtak az Európai Unióban, az EU támogatásaiban, kereskedelmi politikai, szomszédság politikai eszközeiben, az emberi jogi és a munkakörülményeket illető normáiban. Gyakorlatilag elveszett a reményük az EU-ban. Nagyon nagy hatása voltak rám ezek az emberek, az, az Európai Unióval kapcsolatos csalódottságuk fontos volna megfordítani ezt a dolgot, ezt a trendet, ne csak szép szavakat ról szóljunk, beszéljünk az új szomszédság politikáról, például Észak-Afrikával kapcsolatban, meg Indiával kapcsolatban a kereskedelmi politikai eszközökről, hanem váltsuk is valóra ezeket az értékeinkkel összefüggő ígéreteket. Tehát nagy hatása volt rám az, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik jelezték, hogy az EU nagyon nagy hatással lehetne minden nap életükre, ha betartanák azokat a megállapodásokat, amelyeket aláírtunk. Nagy kihívás ez, és nagy felelősséget ró ránk világszerte. Rendben. Akkor még Nálunk van a bizottság képviselője is. Szeretne hozzászólni? Rendben, önni a szó. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném a kollégámnak és barátomnak, hogy várom ezeket a kevésbé kellemes órákat, amikor eszmét cserélünk, mert az ILO standardek igenis megérdemlik ezt. Ezek a standardek, a nyolc egyezmény, érvényes, attól függetlenül, hogy valaki ratifikálta-e, vagy sem. Az, hogy ezeket hogyan pro- promotáljuk, az valóban verseny, és ez majd itt a jelentés kapcsán is megmutatkozik. Úgyhogy várom az eszmecserét a jelentéstevővel, és nyilván ez egy jó alapot ad majd a vitához. A módosítók, amelyeket én terjesztettem elő, a vállalkozói felelősség, vállalati felelősség kapcsán, még egyszer mondom, hogy a CSI az nem egyfajta új elnevezés, amely felváltaná a korábbi kötelező érvényű szabályokat és rendelkezéseket az egyezményből. És azt gondolom, hogy ez megmagyarázza azt is, amit megfogalmaztam a módosítókban. A Kereskedelmi Szakbizottságban is volt egy jelentés a CSR-eknek a vonatkozó aspektusaira vonatkozóan, és fontos lenne most itt megmutatni a tagállamoknak és a bizottságnak is, hogy a CSR jobb, de ne legyen egyfajta pótlás, ne legyen valami olyasmi, amivel most helyettesíteni akarjuk a, korábbi rendelkezéseket. Nem ajánljuk ezt a bizottságnak. Bár hallottunk arról, és várjuk is majd ezt a közleményt, amit a bizottság bejelentett, mert itt átfogó politikai megközelítést fog lefektetni. Úgyhogy a bizottságban bízom, és decemberben volt egy ülés, ahol minden résztvevő képviseltethette magát európai szinten. Várnyi biztos úr a nem elmondta a saját véleményét ezen a találkozón, és van egy európai szintű elmozdulás ebben a témakörben. Három módosítom az emberi jogokra vonatkozik, és az ENSZ főtitkár, aki az emberi jogokkal foglalkozik, szerepel itt utalás szintjén, már csak azért is, mert nem akarjuk azt, hogy külön standardek legyenek európai szinten és más szinten, hanem globális szinten szeretnénk ezeket érvényesíteni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a rendelkezések általános érvényűek kellene, hogy legyenek. Az ENSZ is ezt írja elő, és tulajdonképpen a vállalkozások is támogatják ezt az elképzelést nemzetközi szinten. Fontos lenne az is, hogy ezek kötelező érvényű előírások legyenek, és érvényesüljenek minden szinten. A 43-as az a Barnyéval való konzultációra épít. Nagyon sokan támogatják ezt az elképzelést. Nyilván kötelezettséget ró ez a vállalkozásokra, de az eddig elvárt pénzügyi jelentésekbe szociális környezetvédelmi és emberi jogokról is jelentést kellene, hogy készülje, készítsenek. A CSR-rel kapcsolatban frissítés zajlik jelenleg is Párizsban. Én úgy gondolom, hogy az európai képviseletet itt mindenképpen támogatnunk kellene. A 89-es módosító a kereskedelmi kapcsolatokat támogatjuk, a 151-esben pedig de Gucht biztos úrnak egy elképzelésére reflektálunk. A 120-as módosító nem a CSR-re vonatkozik, a nemzeti sztenderdek kontextusában, amire utaltunk, hanem arra, hogy benchmarkokat szeretnénk a kereskedelmi megállapodásokban nem csak Tunéziában és Egyiptomban, hanem látjuk ugye most már azt is, hogy nem lehet azt mondani, hogy az a filozófiánk, hogy támogatjuk az emberi jogokat, miközben úgymond kereskedelmi ösztönzőket kínálunk anélkül, hogy ezeknek az emberi jogoknak a betartását megkövetelnénk. Köszönöm szépen. Merci. Avant de donner euh, la parole à la Commission, je voudrais faire Köszönöm szépen. És mielőtt a bizottságnak annál meg a szót, egy-két megjegyzést szeretnék, hiszen 17 módosító indítványt én is benyújtottam, és szeretnék a jelentéstevőt megnyugtatni, ugyanis ez egy nagyon jó együttműködés lesz, és ez nem arról van szó, hogy csak úgy generálta volna ezeknek a tartalmát. Én remélem, hogy nem lesz különösebb gondja ezeknek a módosító indítványoknak a tartalmával, és utalnék arra is, hogy vannak állásfoglások, amelyek az e, szociális témákban már elhatározott dolgok, és Havar úr által említett Európai Uniós szociális felelősségben hozott határozatok is, és én osztom egyébként az ön kettős aggájait is, jelentéstevő úr. És tehát ez a bizonyos nyugal, nyugalmatlanság és ez a félelem, hogy a koherencia hiánya miatt meg kell védeni olyan értékeket, amely az emberhez méltó munka és életlehetőségét nyújtanák, és hogyha megnézzük, hogy mi történt Líbiában, és természetesen az Európai Unió csak nak nincsen hatalmában, hogy ezeket a kérdéseket így egyszerűen megoldja. De ezek a témák, ezek rendkívül kellemetlenek is egyben, hiszen úgy tűnik, mintha nem e, lépnénk előre. És amit nem értek az az, hogy az Európai Unió miért nem fordult már régen az ilóhoz, amikor a Lisszaboni szerződést ratifikáltuk, amikor Egyébként én voltam az első felelős ennek a témának itt a parlamenten belül, és nem tudom, hogy ez Tunéziával kapcsolatos volt, vagy egy más témával kapcsolatos, de végső soron Tunézia és az Európai Unió közötti egyezményről volt szó, ennek a kettes cikke, amit már kívülről tudok, itt emberjogi feltételekről, elvárásokról volt szó, és elmond, láttuk, hogy ezek, ezt a kettes cikket a nők jogaival kapcsolatban is alkalmazni kell a gyakorlatban, hiszen ez eddig nem került olyan nagyon alkalmazásra a gyakorlatban, legalábbis nem olyan mértékben, ahogy ezt az ottani rezsim szerette volna kifelé mutatni. Tehát az a lényeg, hogy itt nagyon kitartónak kell lenni, és főként, hogyha figyelembe vesszük a Líbiában történteket és ezt azt gondolom, hogy fel kell vennünk a jelentésünkbe is, de azt hiszem, hogy a kollégák támogatják ezt, ahogy ez elhangzott, és 155 módosítóindítvány már önmagában is azt mutatja, hogy nem kételkedünk a munkájában, hanem jóval inkább ez azt tanúsítja, hogy mekkora érdeklődés van a kollégák körében. Tehát itt nem a, arról van szó, hogy még egy-két cseresznyét is bele akarunk sütni ebbe az ön által említett hatalmas nagy tortába. A bizottság szeretne ehhez még valamit hozzászólni? Igen? Rendben. Akkor kérem, hogy Havard úr által feltett kérdésre is térjen ki. Itt a szociális felelősség időkeretéről van szó. Relation internationale, élargissement et euh, neighborhood policy. Köszönöm szépen. Én a szomszédos politikával és a bővítéssel e, foglalkozom, és most megpróbálom távirati stílusban ezeket a pontokat még kiemelni. Hátalanságban nagyon sok a módosító, ezeket üdvözlöm, és ezek világosabbá tesznek egy sor olyan kérdést, amelyeket hasznosnak is tartunk. Nagyon pontos utalás történik az ILO 2008-as szabályozására, ajánlására, az Európai Szociális Napirendre és az Európai Parlament csr ra kapcsolatos ajánlásaira. Ezek egymástól kiegészítik egyébként. Különösen az ILO tekintetében több módosító ennek szerepét húzza alá, illetve az általa végzett eddigi munkát hangsúlyozza. Öt dolgot szeretnék felvetni, ezeket önök is említették. Az első a CSR. A bizottság nagyon sokat működött együtt önökkel a múltban is, és a bizottság ezzel is jelezte, hogy elkötelezett híve a CSR, illetve a nemzetközi sztenderdek bevezetésének. Fontos, hogy a, felhívjuk a méltányos munkakörülmények biztosításának fontosságra a figyelmet, ez a közbeszerzések tekintetében is szerepet kell kapjon. Aztán hozzájárultunk ahhoz a folyamathoz is, amit Richard Hall említett, az új CD iránymutatások kidolgozásában a multinacionális vállalatok számára, és az ENSZ fő képviselőjének az emberi jogok és a vállalati működés tekintetében működő külön megbizotja munkáját is támogatjuk, illetve a partnerországokkal való kereskedelmi kapcsolatok tekintetében is érvényesítjük ezeket azért, hogy hozzájáruljunk jelenleg a CSR-ra folyó vitához, a bizottság mérlegeli egy új kommuniké kibocsátását a CSR tárgyában, amely épít majd arra az önkéntes megközelítésre, amelyet 2006-ban irányoztunk elő, ám nem zárja ki a további tevékenységeket a CSR meghatározására terjedez ki, a jelentés készítése az emberi jogok tekintetében, a vállalatok számonkérhetősége a munkakörülmények tekintetében. Nem tudok napi, naptárat adni erről most még, mert csak részben részei vagyunk ennek a közös kezdeményezésnek. Más biztosok is felelősek ezért. Tehát nyárra, nyárra várható egy valamilyen lépés ez ügyben. A biztosok még tárgyalnak erről. A nemzetközi normák ügyében nagyon fontos, az ILO munkakörülményekről szóló normái, ezek a kereskedelmi és fenntartatási fejlesztési fejezet kulcs elemei, minden FTA tárgyalásánál az asztalon vannak ezek, és partneri országaink való együttműködésünk alapjait érintik ezek a követelmények. Persze arra bátorítjuk partnereinket, hogy írják alá és hajtsák végre a még fennálló nemzetközi egyezményeket, amelyeket az ILO frissít és napirenden tart, és arra bátorítjuk a partnereket, hogy ezeket tartsák be. Fontos, hogy vállalásokat tegyenek e tekintetben ezek a partnerországok. És a kereskedelmi főigazgatóságban dolgozó kollégáim nevében is mondom, hiszen mi nem vagyunk a fő tárgyaló felek, hogy a megközelítést azon alapul, hogy vállalásokat tegyenek, vállalják fel a partnerországok ezeket a normákat, így módon tudunk katalizátor hatást elérni. És nagyon méltányos ügyet vetettek fel, hogy vajon egy benchmark mércét be kéne vezetni, mielőtt egyáltalán elkezdünk tárgyalni egy-egy, taga, egy-egy partnerországgal. Nos, az értékelésünk azt mutatta, hogy ha ezt tesszük, akkor kevesebb hatásunk van a tagállam, az adott országgal, mert el se kezdik a tárgyalásokat és a végén gyakorlatilag kevesebbre jutunk, hogyha ilyen előzetes feltételeket támasztunk. Elvi szempontból szép, jól hangzott, akkor az előzetes benchmark alkalmazása ám a gyakorlatban nem mindig működik. A GSP tárgyában, amelyet említett az egyik képviselő, hogy új GSP szabályozást javasolnánk 2011-re vonatkozóan, tervezzük ezt, még visszatérhetünk addig erre a kérdésre. A földközi tengertérségében mozogva már a múltban is elkezdtünk egy regionális párbeszédet az érintett országokkal, és egy szociális párbeszéd fórumot állítottunk fel a mediterrán térségben levő partnerországokkal. Nagyon érdekes kérdéseket vetett ez fel, ifjúság kérdések, szakképzettség kérdésében nagyon komoly eszmecsere indult el. Azonban a kérdés az, hogy vajon tudunk-e segíteni az új létrejövő szakszervezetek létrejöttében, szociális partnerek erősítésében, az NGO-kat erősítve, a kapacitás építésben, hogy valóban értelmes párbeszédet tudjunk elinteni, és tudjuk segíteni a folytatását, amelyet már elvégeztünk, és amely során meghatároztuk a kulcsfontosságú kérdéseket, például az ifjúsági munkanélküliséget, a nők közötti munkanélküliséget és a szakképzettség problematikáját. A kommunikében, a bizottság nyilatkozatában, illetve a, a múlt héten a demokratik tárgyaló térségében elfogadott kezdeményezés anyagában láthatják ezeket a kezdeményezéseket, a demokratikus átalakulás érdekében igyekszünk ezeket előirányozni a fejlesztés érdekében. Nehéz kérdés ez, de megpróbálunk mindent megtenni a magunk kis területén, hogy sikerre jusson, és a végén elnök asszony a G20-akat említette, nagyon fontos dolog, hogy a munkahogyi miniszterek a G20-ak körében találkoznak, és eh, nagyon hasznos eh, eredményeket tudunk e körben is elérni. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous voulez euh, conclure cette discussion? Köszönjük szépen, akkor a jelentéstevőnek megadjuk a szót, hát a kíván valamit szólni itt végezetül. Kedves kollégák, igen, amit szerettem volna, az nem az volt, hogy bárkit is megrémítsek, kollégák közül, csak azt akartam elmondani, hogy mik is az érzéseim. Amit a bizottság elmondott, most ezzel kapcsolatban a véleményem a következő. Úgy tűnt, mintha az elmúlt öt évet valami más bolygón töltötték volna. Spidla úr kabinetjének tagja volt, aki azt javasolta, hogy eh, a parlamentet utasítsuk vissza ebben a témakörben. Hát miféle kommunikációt folytattak az afrikai országokkal összehasonlításban a mostani ö, beszédmodorral? Richard Howitt megjegyzéseinek nagy részével, főleg a módosítókat is Pervans Belesnek is mondom ezt, ezeknek nagy részével együtt tudok érteni. De azt akarom, hogy kritikus legyen ez a jelentés, és ezért nem fogok engedni. Bien, alors je sens qu'on va avoir une, un enjeu autour de ce rapport, mais je crois que... Látom, hogy nagyon izgalmas lesz, de hát ez az érdekes a cselkezdeményezésű jelentés kapcsán. Ja, ezen a területen a saját szakbizottságunk végre terepet kap és tud egyértelműbben fogalmazni a jelentések megfogalmazásánál. Úgyhogy lesz még itt előny, úgyhogy reméljük, hogy ezeket mi is tudjuk aknázni, úgyhogy Farber úrnak köszönjük. Farber úr jelentéséről áprilisban fogunk szavazni, és az pedig azt jelenti, hogy ezt megelőzően a kompromisszumos módosítókról is kell vitáznunk, legalábbis amint ezek majd rendelkezésre állnak. Térjünk át ezzel akkor a 34-es napi rendi pontunkra, ami ugyanolyan aktuális témát jár körül, bár egy másik helyet érint, és egy nagyon komoly témát kiégett fűtőemelek és a radioaktív folyadékok kezelése, az illetékes szakbizottság az ITRE, az ellen jelentéstevőnk pedig Jean Lambert. Köszönöm szépen! Valóban nagyon nagy érdeklődésre tart számot ez a téma, és mindenki más lelkiállapotban követi majd ezt a vitát. Ugyanakkor az is világos, nagyon sok mindent látunk a médiában, amelyek rávilágítanak a potenciális veszélyekre, és egyfajta legrosszabb forgatókönyvet mutatnak be, ami az atomenergia termeléssel napi szinten előfordulhat. És nyilván a munkavállalókra is hatással van, főleg Japánban, a hiroshimai, fukushimai, pontosabban fukushimai dolgozókra. akik eh, ki vannak téve nagyon magas szintű rádióaktív sugárzásnak. Ez a jelentés, amelyen most dolgozunk, illetve a vélemény ebben a szakbizottságban egy nagyobb kontextusban kerül lefolytatásra, hiszen az egész iparban, az Intában és az Energiaügyi Szakbizottságban is vitáznak erről. És az Euratom szerződés a jogalapja ennek a tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak. Ennek értelmében tulajdonképpen konzultációs eljárás keretében kerül a parlament elé ez a téma és ez a javaslat. És a háttér tulajdonképpen a radioaktív hulladékok kezeléséről szól, az elszigetelése ezeknek az anyagoknak az emberektől, hiszen már önmagában is nagy veszélyt jelentenek ezek a hulladékok is. Azt is olvashatjuk benne, hogy a mostani generációnak lenne a feladata az, hogy ezeket a hulladékokat valamilyen módon kezelje, nem pedig rá kellene terne, terhelni a, a jövő generációra. Úgyhogy a javaslatomban én is utalok ezekre, és megpróbálom az egészségügyi és biztonsági aspektust kiterjeszteni, tulajdonképpen a munkavállalók esetében az egész láncban, akárhol is dolgozzanak. Nyilván a biztonság szavatolása is egy nagyon fontos kérdés itt az egész láncban. akármilyen milyen szerződéses formában dolgoznak is egy-egy ilyen atomerőműnél, akár fővállalkozókról vagy alvállalkozókról van-e szó. És ez a felügyeleti szervek számára azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, akár az én tagállamok, én tagállamomban is igaz megállapítás. Ez ide tartozik egyébként a biztonság kontextusában a képzés is, és amikor beszélünk a radioaktív hulladékokról és a kiégett fűtőelemekről, akkor mindezekre az aspektusokról beszélnünk kell. Számos módosító érkezett, a többségüket támogatni tudom. Van egy pár olyan, amelyről majd a megszövegezés tekintve újra össze kellene ülnünk, mielőtt majd szavazunk róluk, de összességében mondom, a többségét támogatni tudom. Vannak nagyon jól értékesíthető új elgondolások is a módosítókban, például, hogy bizonyos időszakra jegyzőkönyveket készítsenek, 63D-ben eh, szerepel ez, van egy preambulum bekezdés erre vonatkozóan. Aztán ott van az is, hogy hogy kell a dokumentációval nyomon követni a eh, munkavállalókat. akárhol is dolgozzanak, de a rádióaktív hulladékok feldolgozásával foglalkoznak. Ez a Steinmill módosító. Van két-három kérdés a módosítókkal kapcsolatban. Az egyik a jogi alapra vonatkozott. Az én eredeti javaslatom azt szolgálta, hogy az Euratom szerződésről mozduljunk el, tehát a konzultációs eljárásról, az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a vonatkozó cikkeire az egy 5 3 asra helyezzük a jogalapot, a 235-ös és a 234-es, illetve a 36-os is, amelyek tulajdonképpen közös jogi alapnak is tekinthetők lennének. Ez elég problematikus azért, mert hát két teljesen különböző döntéshozatali eljárásról van szó, ugye a konzultációs, illetve az együtt döntés. Aztán a kivételek kérdése. tekintettel a rádióaktív hulladékoknak a különböző mi volt a uránium bányászatra gondolok itt. Úgyhogy a 13 és a 14-es módosítom a 2-esre és a 2-3-as bekezdésre megpróbálja ezeket a kivételeket kivenni, vannak módosítók, meg megpróbálják ezt visszacsempészni a szövegbe. A 2006-os rendeletre hivatkoznak is, idézik a vonatkozó szakaszokat. De azt kell mondanom, hogy ez azért nem a munka normákra vonatkozó szakaszok. Egy másik kérdés foglalkozik azzal, hogy milyen hosszú intervallumra kellene korlátozni itt a megfigyelést. A 17-es módosító arról szól, hogy hogy vannak olyan radioaktív anyagok nyilván, amelyeknek a sugárzási ideje nagyon hosszú, akár 150 év, és hát vannak, akik azt kérik, hogy ezt rövidítsük, ezeket az időszakokat, honnan veszük egyáltalán ezeket. Ez is egy kérdés. Vannak más módosítók, 24-es és 25-ös, akik ezt a hosszabb időszakot kívánják kieszközölni. Vannak a szövegnek olyan részei, amelynek a szövegezésén lehetne javítani, a 80-as, Steinrück módosítója ilyen, a felelősségre vonatkozik ez, azt gondolom, hogy ez jobb is, mint az én módosítom a 21-es volt az enyém. A kompromisszumok tekintetében azt kell mondanom, hogy vannak olyan módosítók, amelyek nagyon egy irányba mutatnak, amelyek önmagukban is megállják a helyüket, de a 9-es, módos, 9-es bekezdés egy olyan, amelyre szerintem lesz kompromisszumos módosító. Aztán a 6.3-as is ilyen, a 9-es ugye az a különböző képzési lehetőségeket és a nemzeti keretet járja körül, erről is lehetne gondolkodni, itt is lehetne kompromisszumot tető alá hozni. De hát nyilván a politikai csoportoknak is meg kell először állapodni. Én vagyok a vélemény készítője, úgyhogy nyitott vagyok mindenre, Steinbrück asszony. Na, köszönöm szépen. Tárgyaltunk már korábban erről a jelentésről, szerintem nagyon jó. A módosítók pedig azt mutatják, hogy ugyanabban az irányba mutatnak, tulajdonképpen az egyik vagy a másik elképzelést erősítik. Válaszolnék akkor azokra a kérdésekre, amelyek az én irányomban kerültek megfogalmazásra. Ugye az irányelvet egy viszonylag széles jogalapra kívánnánk helyezni, annak érdekében, hogy minél nagyobb biztonságot és jogi alapot tudjunk magunknak. Gondolok itt a biztonságra, az emberek biztonságra, a munkavállalók biztonságára a munkahelyükön. De azt gondolom, hogy az egyes jogalapokat külön is megtárgyalhatjuk még egyszer. Az eszen és szocialisták és demokraták számára, akik módosítókat nyújtottunk be, arra is próbáltunk koncentrálni, hogy kiteljesítsük, kiterjesszük a hatáját ennek a az irányelvnek. Nem szabadna olyan iparágakat kihagyni, akiknek ugyanolyan fontos lenne az egészség és a munka védelme. A szabályozó hatás, hatóságoknak a kompetenciája és egy nagyon lényeges elem, és az is, hogy a tagállamokon belül magasabb szintű sztenderdeket is lehetne engedélyezni. Ugye vannak rossz tapasztalataink más ágazatokban, de éppen Németországban ültem össze a különböző intézetekkel és vállalkozásokkal, és tudom, hogy ott magasabb normák vannak érvényben, miközben ugye voltak törekvések más oldalról, hogy ezeket akkor egységesen csökkentsük. Sogor úr felé is szólnék. Az egyik módosítóban támogatja az engedélyezők hozzájárul, támogatását, és nem tudom, hogy itt most pénzügyi támogatásról beszélt, lehet, hogy tudunk erről majd négy szem között is beszélni. Jó eszmecserére, jó vitákra van szükségünk, és nagyon fontos, hogy egy hangon szóljunk, és jó javaslatokat, ajánlásokat fogalmazzunk meg az ITRE felé, miközben persze tudjuk, hogy azok az emberek, akik ilyen veszélyes anyagokkal dolgoznak, óriási veszélynek vannak kitéve, és hát mindannyian ismerjük a japán helyzetet is. Merci. A jelenlegi helyzetben egyértelmű, hogy szükség van egy átfogó, egységes uniós rendszabályra, hiszen nem csak a veszélyeket kell kiszöbölni, vagy az emberi hibákat, hanem jövő nemzedékére is kell gondolni, ezért természetesen a módosító javaslatok nagy része mi is egyetértünk, de azért egy-két dologban vannak észrevételeink, én nem szabnám meg évre az időszakot, hanem inkább állandóan biztosítani kell, tehát nem lehet azt mondani, hogy 250 év és kész, hanem meg kell nézni a radioaktivitás időtartalmát, hasszafelezési idő, stb. A, van, olyan, van egy csomó olyan javaslat, amely ismétli, ismétlődik, de hát ezeket megegyeztetjük a kollégákkal, és, és mondom, hogy ebben nem lesz gond. Én nagyon röviden csak ennyit szeretnék hozzátenni, és természetesen üdvözlöm és köszönöm a jelentéstevőt, és azt, hogy külön választhatjuk végre azt, hogy van atomenergiára is szükség, de külön kell kezelni hulladékot is hulladékkezelést. Nagyjából ennyi röviden, köszönöm szépen. És természetesen ugye ne felejtsük el, hogy minden tagállamnak szuverén joga az, hogy, hogy atomenergetikát megfoganatosít, vagy ha az iparban, mezőgazdaságban, gyógyászatban radioaktív anyagokat is használ, de, de, de szigorúan minden tagállam alá kell vesse magát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség követelményeinek, ezt ne felejtsük szépen. Köszönöm szépen. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Köszönjük szépen. Kérem még más szót. Ha nem, akkor a következőre emlékeztetnék. Számos módosító került benyújtásra a véleménnyel kapcsolatban, és itt hát inflálódik a tevékenységünk, úgyhogy mindenki gondolja át, amit benyújtott, mert az Employment Szakbizottság nagyon sok esetben foglal állást, és hát nem biztos, hogy ez minden esetben szükséges. Az illetékes bizottságok ugye a maguk módján kezelik ezeket a véleményeket, úgyhogy szerintem gondoljuk át még egyszer itt a saját munkánkat is. A saját állásfoglalásainkkal lefedünk egy-egy területet, de azért maradjunk a saját feladatainknál. A gazdasági kormányzási csomagnál is eh, az volt a helyzet, hogy eh, tíz módosítót befogadhatatlannak ítéltünk, elfogadhatatlannak, úgyhogy a koordinátorok és a frakciók is eh, szívleljék meg azt a tanácsot, hogy maradjunk hatékonyok a munkánk során. Nos, hát ez csak egy kis módszertani zárójeles megjegyzés volt, de visszaadnám még Lambert asszonynak a szót, hogy összefoglalja a vitát. Thank you, President. Köszönöm elnök asszony, és köszönet képviselőtársaimnak is a megjegyzésekért. Igaza volt abban is képviselőtársamnak, hogy egyes módosítók nagyon hasonlítanak egymásra, bizonyal átfedésbe hozhatóak ezek majd, meg tudunk állapodni majd, hogyha a szavazólisták kerülnek ami ugye a vélemények tar terjedelme határozott, és igyekeztünk is a problémára koncentrálni. Nem csak a, a munkavállalók képzéséről van szó, hanem általában foglalkozunk kell, mely kérdésekre koncentrálunk. Igyekszünk tehát mindent megtenni hogy ez esetben a jogi szövegre vonatkozóan a fő illetékes szakbizottság. Kíváncsi vagyok, hogy mit emel majd ki mindebből, ebből az anyagból. Igyekeztünk tehát fókuszálva. De hát tudom, hogy már bíráltak bennünket azért, mert más intézmények munkáját bíráljuk. Nem mennék tovább ez irányban. Meglátjuk, hogy tudunk-e a szakbizottságunk részről erőteljes álláspontot kialakítani. Ennek fényében is köszönöm a hozzászólásokat. Commission euh, retienne, ça euh, euh. Igen, tehát az, ami uh, a vezető uh, bizottságot illeti, hát ez nagyon nagy mértékben attól függ, hogy ki a szerzője egy ilyen állásfoglásnak, hogyha valaki nagyon erőteljesen fogalmazza meg a kívánságait, akkor azt meghallgatják. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hiszen egy jelentés jelentéstevőnek persze nagyon fontos, hogy oda kell figyelnie arra, hogy mi történik a jelentésével, hogy milyen hatásai vannak. Rendben, haladjunk tovább. A következő pont az EU fizetésképtelenségi eljárás az uniós társasági jog keretében. Julie Gilling a jelentéstevő. Nem, elnézést elfelejtettem, hogy Lambert asszony jelentésének az időterve hogyan néz ki. Tehát a kompromisszumos módosítóindítványok vizsgálata április 13-án és 14-én, április 14-én szavazunk majd ezekről. És akkor, elnézést, ezt az előbb elfelejtettem elmondani, és a következő véleménnyel folytatjuk, ami fizetésképtelenségi eljárás az uniós társasági jog keretében, és a jogi szakbizottság, az illetékes bizottság. Uh, Köszönjük szépen, hát véleményeket, meg módosítókat fogalmazunk meg véleményekhez. Hát ez egy elég lineáris dolog lesz, úgyhogy örülhetnek, nincs túl sok módosító sem. Lehet, hogy uh, azzal is összefügg, hogy a Júri kérte ezt, uh, arról van szó, hogy harmonizáljuk a csütgondoksnági és a fizetésképtelenségi eljárást az egyéb tulajdonképpen ide tartozó jogokkal. De én leginkább a foglalkoztatási aspektusokra koncentráltam. Azt a következtetést vontam le, hogy ez a 2008-as tulajdonképpen módosítandó dokumentum egy olyan, ami elég jól működött azt azért elmondhatom, hogy nem kerestem a hibát, mert nem akarunk túl sok bonyolult véleményt, de nincs túl sok minden a 2008-as rendelkezésben, amelyet módosítani kellene a csőd törvényel kapcsolatban. Úgyhogy ha nem szükséges, akkor nem kell módosítani a jól működő munkajogi előírásokon. A szociális partnerekkel is tárgyaltam, és nagy a konzenzus abban, hogy a 2008-as irányelv az tulajdonképpen jól működik. A szubszidiaritás és a tagállami rugalmasságot is megvizsgáltam, mert ezek fontos kérdések. Összességében azonban egyszerűsítésre is törekedtem, és nem valamiféle túlbonyolult jogi aktusra. Van egy terület, amelyre vonatkozóan azért vannak meglátásaim, és ezekre ki is térnék. Lehetne egyfajta jogalkotási javaslatot előterjeszteni, aminek pozitív hatása van, és ez a csőd turizmusra vonatkozna. Ugye itt arról van szó, hogy Európa szerte mászkálnak a vállalkozások, és akkor megnézik, hogy hol éri meg csődöt jelenteni. A hitelminősíték és a hitelezőknek nagyon fontos szerepe van a tekintetben, hogy melyik cég hol telepedik le, és aztán hol jelent csődöt. Úgyhogy az a rangsor, amit fölállítanak, az nyilván hatással van a választásukra. Köszönöm szépen, mondja Sátyi asszony. Filip Bulon nevében szólok, aki árnyék kerentéstevő ebben a témakörben, a néppárt részéről. Sajnos nem tudott már itt maradni, amíg ezt a napi rendi pontot tárgyaljuk, és elnézést is kér. Filip Bullom, Görling asszonynak köszönetet kíván mondani a javaslatokért és a munkáért ebben a témakörben, hogy egy 2008, 2000-es, majd pedig 2008-as irányelvről beszélünk. Tudjuk, hogy még mindig tart a gazdasági válság. Fontos lenne itt a definíciókat pontosan áttekinteni legyen szó csődről, fizetésképtelenségről a tagállamokon belül, nagyon lényeges lenne egy-egy ilyen definíció, hiszen ez szolgálja utána a munkavállalóknak az érdekeit is. A hitelezők érdekeit is képviselni kell, és hát nagyon sokrétű ez a függőségi rendszer. Mindennek pedig a belső piac működésére is hatása, kihatása van lehet, hogy az európai országok között is különbségek mutatkoznak, de azért akik nehéz helyzetbe kerülnek, azokat segíteni kell, és államokat is szoktunk ugye tehermentesíteni. Tehát konszenzusra fogunk tudni, tudunk jutni a hármas, négyes, az ötös és a nyolcas szakaszt illetően, úgyhogy azért fogunk majd módosítókat megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Dankeschön. Ich möchte ebenfalls der Berichterstatterin. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak a benyújtott javaslatait, és szeretnék egy témára utalni, mégpedig a fizetésképtelenségi turizmus. Ez valóban egy olyan téma, amivel foglalkoznunk kellene közelebbről, és javasolnám, hogy ezt a témát abból a szempontból is vizsgáljuk meg, hogy egyébként mi történik a társasági jogban, illetve mi fog történni, hiszen pont a székhely áthelyezés kérdése az Európai Magánjogi Társaság szemszögéből is megvizsgálandó téma lesz majd. És egyébként pedig szeretnék szintén csatlakozni az elhangzottakhoz, mégpedig a fogalom meghatározásokat is meg kellene néznünk közelebbről, és ezért a frakcióm nevében, ezt szeretném mondani a jelentéstevőnek, asszonynak, hogy mi még jó szándékú módosító indítványokat még be fogunk nyújtani ezzel kapcsolatban. Köszönjük. Vannak-e további hozzászólások ezzel kapcsolatban, úgy látom, hogy nem kíván senki hozzászólni, akkor egy általános jellegű megjegyzést szeretnék még hozzá fűzni, nem tudom, hogy a módosító indítványok pontosan mik lesznek, de hogyha ezt a fizetésképtelenségi turizmus ellen fel akarunk lépni, akkor a garanciák harmonizálásáról nem mondhatunk le. A szubszidiaritás elvét persze meg kell tartanunk, de vannak dolgok, amiket itt a mi bizottságunkban még közelebbről meg kell majd vizsgálnunk. És erre a témára még vissza fogunk majd térni, amikor a módosító indítványok benyújtásra kerültek, amiket egyébként március 22-ig lehet benyújtani akkor lesz időnk arra, hogy megvizsgáljuk őket, és április 14-én fogunk majd szavazni ezekről, a jogi bizottság pedig június 23-án fog szavazni róluk. Ezzel el is jutottunk a napirendünk utolsó pontjához, és nagyon köszönöm azokat a kollégáknak, akik a legutolsó pontig is kitartottak itt a bizottságban. A következő pontunk a 36-os a háztartási alkalmazatokról szóló ILO egyezmény. Ez a téma szóbeli választ igénylő kérdés megvitatása és állásfoglalás indítvány tervezett megvitatása, amiről szó van itt ma. Tehát itt az ILO egyezményről lesz szó, és az koordinátorok azt kérték, hogy ezt a szóbeli választ igénylő kérdést ezt uh, itt felesen tenni, mert ez a szöveg már aláírásra kész állapotban van az ILO-nál. És hétfőn és kedden Genfen fogják megvitatni a szöveget, különböző IAU képviselők, és Szomau úr fogja ott vezetni ezt az ülést elnökként. Tehát vannak-e módosítási indítványok, tehát van-e valami, ami a kérdésben módosítandó, vagy a módosító indítványokban módosítsunk valamit, vagy pedig várni szeretnének egészen gemfig, mert akkor még több időnk van azon, hogy elgondolkozunk ezen. A koordinátorok egyébként egyhangúan elfogadták ezt a dossziét, csak inkább a kérdés az az, hogy sikerül-e majd ezt a pontot a renden jó helyen elhelyezni. Morán asszony jelentkezett, akkor átadom neki szót. Szerkász. Bon, euh, non, madame la présidente, pour le... Köszönöm, elnök asszony. A néppárt illetően azt mondható, hogy a koordinátor által megállapított szöveget szeretnék fenntartani az ILO nálad látogatás idején hagytuk jóvá ezt a szöveget, itt azt követően szerintem túl korai volna még módosítani ezen most. Pues, señora presidenta, yo espero que una vez además haga costumbre en el futuro, estoy de acuerdo con lo que... Mikrofon nélkül beszél a hozzászóló, jelezték. J'ai la tendance de, de prendre ma gauche au lieu de ma droite, eh, c'est ça. Bon, que le decía, señora presidenta, que estoy muy de acuerdo con lo que... Úgy tűnik, a balra fordulok, mint jobbra ezért nem tudtam a mikrofont megtalálni. Egyetértek néperti kollégámmal, e felint döntöttünk a bíróülésén is, így döntöttünk. Szerencsés dolog az, hogy az eddigi munkára támaszkodhatunk az ILO vonatkozásában. Szerintem a vita még gazdagodik majd, ha Genfből visszatérünk ahhoz kinégezíteni a menetrendet, és egy jövőbeli szakbizottság ülésen lehet majd gazdagítani az ott tapasztaltakkal az anyagot. Igen, szeretne a bizottság ehhez hozzászólni? Tehát nem a kezdeményezés minőségét kérjük, hogy ítélje meg a bizottság, hanem talán csak az aláírással kapcsolatban, illetve az egyezmény illetve lépésével kapcsolatban, hogyha esetleg hozzá tudnak valamilyen pótlagos információt tenni. Information. Igen, általános tájékoztást tudok nyújtani, ha akarják. Akarják? Jó. Nos, hagy ragadjam meg ezt az alkalmat, hogy hangsúlyozzam, hogy, meg, hogy a megfelelő a decent work napirendet megfelelően tudtuk érvényesíteni, és a tagállamok közötti koordinációt tudtuk javítani az elmúlt években az ajánlóval kapcsolatban, és a gyors ratifikációt tudtuk előrányozni. Aktív megközelítést alkalmaztunk az egyezménnyel kapcsolatban. A, bizot, a biztos úr figyelemmel késő a tagállamok koordinációját a nemzetközi munkaügyi szervezetekben 2010-ben, és tagállami szakértőket, szociális partnereket és a nemzetközi szakértőket felkészültek nemzetközi konferenciára. Az elmúlt évekhez hasonlóan hozzájárul mindez a tervezett eszközök tervezéséhez, és illetve a tárgyalásokhoz az Aki Communiter alapján. Ennek célja az, hogy minden olyan problémás kérdés korán felfedjünk, amely a kompatibilitást akadályozhatja, és a tájékoztatjuk a tagállamokat a vonatkozó aki kommunitár hatájáról és alkalmazásáról. Ez a nemzetközi munkaügyi hivatal feladata. Tehát az is fontos, hogy az új álló egyezmény EU kompetenciából első kérdéseket is taglal, a vonatkozó, aki kommunitár, tehát a tagállamok figyelembe kell vegyék, ám sok területen az AKI minimum standardeket is meghatároz. A tagállamok persze szabadon döntetnek, hogy ratifikálják ez közöket, amennyiben magasabb védelmet kívánnak ennél előrányozni. Ugyanak az ILO standardek minimum normákat is meghatároznak. Tehát az EU, akinél magasabb standardeket ha aláírt, a tagállamok azért be kell tartsa. Tehát a következő tárgyalási fordulóra, a Nemzetközi Munkahogyi Konferenciára a bizottság aktív szerepét fenntartja majd, a tagállami szakértők közötti eszmecserét megteret adva, és a szociális partnereket, valamint civil szervezeteket is meghívunk, valamint CSZ jelentéstevőt is az otthoni munka e, profi munkáként való meghatározását, munkáként való meghatározás illetően, aztán a tartalmat kérdéseket illetően. A munka a, a bizottság támogatja azt, hogy az otthon végzett munka is elismerést kapjon a demográfiai változások fényében, és a nők rész, a munkaerőpiacon való részvételének előrendezése érdekében fontos ez, ugyanakkor a védelem tekintetében is fontos, hogy azon szakmák, amelyeket otthoni munkaként határozunk meg, megfelelő védelmet kapjanak, a bizottság belátja, ugyanakkor az otthoni munka azon veszélyét, hogy esetleg gyenge minőségű munkahelyként valósul meg, általában alulfizetett, alulértékelt munka. Ez zajló egyezmény jelenlegi tervezeti formájában nagyon széles profilt határoz meg ezen munkaköröket illetően. Az EU, az EU tagállamokban gyűjtött tapasztalat szerint igyekszünk az informalitását csökkenteni ezen otthon végzett munkának, illetve munkaköröknek. Hogy ezt átfogó kontextusba helyezzem, két gyakorlati példát említenék. Az egyik egy jelenlegi pilot projekt, melyet az Európai Parlament rendelt meg, amely a gyengi minőségi munkát jogokhoz kapcsolódó munkaként, munkává igyekszik váltani. E pilot projekt keretében egy tanulmányt is végeztünk, amely célja az, hogy jobban megértsük azt a jelenséget, mit jelent a precarious work, a minőségi munka munkahely EU szerte, és hogy támogassuk ezek átalakítását tényleges munkavállalói szerződések ki, amelyek több szociális jogot hordoznak, és konkrét lépéseket is lerenzünk a tagállamok részéről, hogy hogy az alapszociális jogok meghatározása megtörténjen. És hogy nemrég végrestett projektről is szót ejtenék, a a gyenge minőségi munkakörülmények magasabb előfordulását vizsgáltuk egyes munkahelyeken. Olaszországban egy tanulmányt végeztünk, a vándorló otthoni cselédként és egyéb háznál dolgozók munkaköreit vizsgáltuk meg ezen tanulmány során. Erről beszámolok, ha van konkrét kérdésük, vagy tartalmi, vagy eljárásbeli kérdésekkel kapcsolatban, itt van jogi szakértőnk is, meg én is, utána is meg tudjuk beszélni tartalmi kérdéseket is, meg ő kérdéseket is. Köszönöm. Nagyszerű. Azt hiszem, hogy a, lesz lehetőségünk arra, hogy ezt a felhívást teljesítsük, majd a Genfi ülés után. A következő ülés pedig hétfőn és kedden lesz, és március 24-ig lehet beadni a módosítóindítványokat indítványokat 17 óráig, és így még akár a mikor repülnek haza már, ezeket a módosító indítványokat megfogalmazhatják és beadhatják. Április 13-án fogjuk ezeket megbeszélni, április 14-én fogunk szavazni. Nincsenek egyebek alatt pontok a napi renden, tehát akkor találkozunk önökkel újra április 13-án és 14-én. Mindenkinek szép estét! Mm.